Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde jetzt gerne. Szeretném megnyitni a mai ülésünket. Üdvözlöm Önöket ma délelőtt itt az Európai Parlament plenáris termében a polgári jogról tartunk konferenciát. Különösen üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit. Egy olyan konferencia ez, amelyet a nemzeti parlamentek képviselőivel közösen tartunk. Szeretném elmondani, hogy 18 különböző parlamentből 21 képviselő érkezett, és hogyha figyelembe vesszük az időjárás viszontagságait, akkor azt mondhatjuk, hogy kiváló a részvétel. Nagyon jó párbeszéd folyik az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek képviselői között, és immár másodízben kerül sor egy ilyen konferenciára. Szeretnék rámutatni, hogy a mai napi témánk az európai családok és állampolgárok segítése Európában. Hogyha megnézzük ennek a jogi aspektusait, azt mondhatjuk, hogy rendkívül fontos kérdésről van szó, hiszen nagyon sok jogi aspektusa van a határon átnyúló családi kötelékeknek, családi kapcsolatoknak, például az öröklés, a határon átnyúló öröklés kérdése. Mindez rendkívül fontos Európában, és nagyon sok aspektussal kell számot vetnünk. A jogalkotók megkönnyíthetik és egyszerűsíthetik az európai állampolgárok életét. Ez pedig arra is rámutat, hogy gyakorlati módon hasznunkat vehetik az állampolgárok, és nem fogják azt gondolni, hogy csak elméletileg, elméleti kérdésekkel foglalkozunk. Sokan fognak hozzászólni a mai konferenciához. Először is üdvözölném Diana Wallis-t, az Európai Parlament alelnökét, illetve jelentőstevőt olyan kérdésekben, amely érinti ezt a területet. Át fogja venni a levezető elnöki szerepet, mert 11 órakor nekem el kell mennem. Ezen kívül üdvözlöm Mercer Vatelet urat, a költségvetési államtitkárt, aki bevándorlással, menedékjoggal és családjoggal foglalkozik Belgiumban. Valamint kulturális, a kulturális kérdések is hozzátartoznak. Harmadsorban Vivian Redding asszony jön majd hozzánk 10 órakor. Valószínűleg kicsit késni fog az időjárási körülmények miatt. Ezek voltak a személyes üdvözlő szavak. Emellett gyümölcsöző vitát kívánok mindenkinek a ma délelőtre, technikai okokból pedig rá szeretnék világítani arra, hogy ha valaki szólni kíván, akkor kérem az önök előtt található lapot töltsék ki, és nyújtsák be ide az elnökségnek, így sokkal könnyebb lesz az eljárás, mint hogyha csak spontán felszólalások alapján próbálunk eljárni, ahogyan azt a plenáris üléseken tesszük. Szeretnék rámutatni arra is, hogy rengeteg anyag található, részletes és kivonatos anyagok is, amelyek a háttéranyagokat tartalmazzák, Ezeket mind megtalálják a terem bejáratánál, és itt szeretnék köszönetet mondani a munkatársainknak, hiszen nagyon intenzív és mélyreható munkát végeztek. Belenéztem ezekbe a dokumentumokba, rendkívül érdekesek. És ezzel át is adnám a szót Diana Wallis asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament elnöke Jerzy Buzek nevében szeretném üdvözölni Önöket, illetve egy-két szóban szeretnék szólni a mai konferenciánk kontextusáról, abban a tekintetben, hogy az Európai Parlament milyen munkát végzett az elmúlt években, illetve milyen munkát tervez végezni a következő években az önök segítségével, az önök támogatásával. Annak érdekében, hogy segítsük az európai állampolgárok életét, illetve a családok életét Európában. Azt hiszem, hogy a kiinduló pont, és itt a hadd mondjam el, hogy évekkel ezelőtt beszéltünk erről itt a parlamentben, a kiinduló pont tehát a szabad mozgás kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy az áruk szabad mozgása egyszerűbb, mint az állampolgárok szabad mozgása Európában. Egyszerűbb egy zsák krumplit mozgatni, mint embereket. Az európai kormányok kimondják, hogy az állampolgároknak joguk van a szabad mozgáshoz, és az állampolgárok ezt most már készpénznek veszik. Hogyha megnézzük az adatokat, 2009-ben 12 millió Európai Uniós állampolgár ki is használta ezt a lehetőséget, más országban él, tanul, vonul nyugdíjba az Európai Unióban, mint a saját származási országa. 12 millióan használták ki ezt a lehetőséget, és természetesen tudjuk, hogy ez a szám csak növekszik. Ennek a növekvő mobilitásnak eredményeképpen egyértelmű, hogy a normális életbeli tevékenységek, mint például a, a házasságkötés, a vállás, a gyermeknevelés, illetve az elhalálozás is határon átnyúló jogi aspektusokat vet föl. Ezek az emberek életében olyan pillanatok, amikor nehéz pillanatokon mennek keresztül, és ezekben a helyzetekben egyáltalán nem kívánnak nehézkes határon átnyúló jogi problémákkal birkózni. Az általunk elvégzett munka ellenére még mindig ezzel a helyzettel kell számolnunk. Vannak jogi, administratív és gyakorlati nehézségek ezen a területen, azért, mert a különböző országok jogi rendszerei eltérnek. Amikor például elválásra kerül sor, el kell dönteni, hogy mely ország jogszabályai érvényesek. Ugyanez a helyzet az örökléssel, illetve a gyermekek láthatásával. Mindig számolni kell a határon átnyúló aspektusokkal. De ugyanez a helyzet az általános polgári státuszt igazoló dokumentumokkal is. Ezért azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett mobil Európa nem annyira egyszerű, mint amennyire lehetne, vagy mint amennyire egyszerűnek kellene lennie. A jogi bizottság éveken keresztül foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a szakbizottság úgy érzi, ez igazságszolgáltatási kérdés. Természetesen legtöbben a nemzeti kontextust emlegetik, és esetleg anyagi okok miatt nehéz hozzáférni a jogszolgáltatáshoz a tagállamokban. Nem szeretnénk ezt tovább tetézni határon átnyúló aspektusokkal, amelyekkel számolnia kell az állampolgároknak, amikor megpróbálják kihasználni az Európai Uniós belső piacot, és határon átnyúló tevékenységeket kívánnak folytatni. És valóban gazdasági vetülete is van ennek a kérdésnek, hiszen hogyha az egyszerű gyakorlati jogi kérdéseket leszűrjük, egyszerűsítjük, és egyre többen úgy érzik az állampolgárok közül, hogy ezt a belső mobilitást ki kívánják aknázni, nos ez az Európai Unió gazdasági kapacitását is fellendíti. Lehet, hogy kicsit negatív hangot ütöttem meg bevezetőmben, eddig, de hangsúlyoznom kell, hogy büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre is, hiszen a korlátok egy részét sikerült elhárítani, különösen például a Brüsszel 2 bis rendelet elfogadásával, ami az igazságszolgáltatásról, illetve a házastársi házassági kérdésekről, szülői felelősségről szól. valamint az, el, az eltartási jogokkal kapcsolatos, a tartási jogokkal kapcsolatos kérdésekben is. Ugyanígy a vállás, az öröklés területével is foglalkozik, foglalkoznak a jogszabályok. Azonban még nagyon sok feladatunk van, hiszen a szülők, a gyermekek jogait meg kell erősíteni, a családi közvetítést föl kell lendíteni határon átnyúló kérdésekben, ugyanígy a nemzetközi örökbefogadással foglalkozni kell, és ennek vannak jogi aspektusai, például a gyermektelen családokkal, és foglalkozik a hágai konferencia. és az Európai Unió, valamint a tagállamokat is érinti ez a kérdés. Nagyon sok határon átnyúló terület van, amely például a házassági, a házastársi vagyon kérdését illeti. És hogyha a házassági kontextust vesszük alapul, vannak még ezen belül is problémák, például a családon belüli erőszak, a kényszerházasság, és ezzel is számolnunk kell Európában. Mi a válaszunk? Mi az európai válasz, és mi a tagállamok válasza ezekre a kérdésekre? Azt hiszem, hogy ezen bizottság, illetve parlament mandátumának első évében egyértelművé vált, hogy valóban egyértelmű akarat létezik, eddig nem látott akarat, amely az európai állampolgárokat kívánja a politikák és a jogszabályok középpontjába állítani. Pontosan ez érvényes az igazságszolgáltatásra. Elég megnézni a stokholmi programot, a bizottság programját. Mandátumú, mandátumának elején ezt fogalmazta meg, és a parlament is egyetért a stokholmi program iránymutatásaival. Ezen kívül meg kell nézni azt is, hogy az európai állampolgárok hogyan reagálnak ezekre a kérdésekre. Az Euróbarométer a polgári jogi kérdéseket tárta föl, és arra az eredményre jutott, hogy az állampolgárok, illetve a válaszadók mintegy kétharmada úgy érzi, hogy az Európai Uniónak kezdeményezéseket kellene tennie a határon átnyúló családjog területén. Ez egy komoly mandátum, és arra ösztönöz bennünket, hogy tovább lépjünk ezen a területen. Itt az Európai Parlamentben mindannyian hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem harmonizációs lépésről van szó, nem erről szól ez a kérdés. Legtöbben közülünk nemzeti jogi kultúrákból érkezünk, és ezeket tiszteletben kívánjuk tartani, büszkék vagyunk ezekre a hagyományokra. Nem arról beszélünk, hogy ezeket a rendszereket legkívánjuk bontani, megkívánjuk szüntet, szüntetni, hanem magánjogrendszerek segítségével megpróbáljuk elismerni ezeket a rendszereket, és megpróbáljuk ezeket összefogni, valós szövetet kialakítani közöttük, együttműködést és bizalmat annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítsuk azon állampolgárok számára, akik a szabad mozgás lehetőségét kihasználják Európában. A Lisszaboni szerződés ennek a parlamentnek, illetve a nemzeti parlamentnek nagyobb hatásköröket biztosít, illetve nagyobb lehetőségeket is ezen a területen, a családok, illetve az állampolgárok megsegítésének területén. Ezért az olyan konferenciák, mint a mai, rendkívül fontosak. Kapcsolatainkat, munka viszonyainkat sokkal szorosabbra kell fogni a jövőben. Természetesen nem csak a polgári igazságszolgáltatás területén kell bevonni a nemzeti parlamenteket, hanem mindannyiunk számára rendkívül fontos, hogy a tagállamok joggyakorlói, az igazságszolgáltatástól egészen az összes foglalkozásig részt vegyenek ebben a vitában, hiszen ők azok, akik alapvetően érintettek ebben a kérdésben. Az ő részvételük, az önök részvétele kulcsfontosságú annak érdekében, hogy könnyítsük, segítsük az európai állampolgárok életét. Ezért nagy öröm számomra az, hogy valóban megrendezésre került ez a mai konferencia, és teljesen lenyűgöz a eddig előállított dokumentáció mennyisége, minősége. Ez véleményem szerint lehetővé teszi, hogy magas szintű munkát végezzünk itt a mai napon. Üdvözlöm még egyszer az európai nemzeti parlamentek képviselőit, és Vatelet urat a belga állam részéről, valamint reméljük, hogy Vivian Redding asszony is megérkezik az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen a részvételüket, és remélem, hogy gyümölcsöző munkát sikerül majd végezni. Köszönöm ezt az igen gazdag bevezetést az ülésünk tartalmáról. Most pedig Batlé úrnak, a belga államtitkárnak adom át a szót, aki a családpolitikával is foglalkozik. Köszönöm, elnök úr, nagyon örülök, hogy létve, részt vehetek ezen a különböző parlamentek közti találkozón, és önök elé tárhatom azt, hogy a belga elnökség alatt milyen előrehaladás történt. Természetesen most csak egy lépést tettünk abba az irányba, hogy megkönnyítsük az európai állampolgárok és családok életét, a jog és a polgárjog terén. Ez a mai találkozó talán lehetővé teszi számomra azt is, hogy a belga elnökségről beszámoljak. Nagyon örülök egyébként az, hogy milyen programot tűztek ki maguk elé. Látom, hogy milyen sok hozzászóló lesz, igen jelentős nap elé néznek, és annak is örülök, hogy a közjoggal foglalkoznak, aminek célja, hogy megkönnyítse az európaiak életét. A lényeg az, hogy az európaiak egyre többet utaznak, mozognak, szerencsére ezt akartuk, ez az EU célja, ez működik, és az is igaz, hogy a nemzetközi házasságok és nemzetközi kapcsolatok száma, üdvözlöm Önt egyébként biztos asszony, a nemzetközi házasságok száma növekszik igen pozitív elem ez, figyelembe véve, hogy szakmai, kulturális okokból, azért, hogy valaki megismerje az egész európai kontinenst, egyre több ember él azzal a jogával, hogy szabad mozgásban részesülhet, utazik Európában különböző helyekre, és egyre több nemzetközi szituáció adódik, amelyekkel foglalkoznunk kell az EU-ban, és erre reagálni kell közjogi szempontból is. A ma délelőtti találkozó célja, úgy látom, az, hogy megvizsgálják, mikkel foglalkozik jelen pillanatban az EU, hiszen az a cél, hogy ezekkel a problémákkal megküzdjünk, vagyis rendezzük ezeket a problémákat, hiszen az összes esetleges nézeteltéréseket rendezni kell. Ma négy elemet szeretnék kiemelni a belga elnökség munkájából. Ezekkel kapcsolatosan elmondhatom, hogy előreléptünk jó irányba. Az első a megerősített együttműködés a vállásukra alkalmazandó jog terén. Elmondhatjuk, hogy az európai jog családi oldala az, amit érintett, hiszen most fogjuk a szerződésben foglaltak szerint a megerősített együttműködést továbbvinni, és ez a családi viszonyokra is kiterjed. A lényeg az, hogy meg kell határozni azt, hogy vállás esetén mely joghatóság illetékes, vagy milyen jogot alkalmaznak. A belga elnökség alatt ez az együttműködés, a megerősített együttműködés mindenképpen pozitív elem. Ami pedig a vállások esetén alkalmazandó jogot illeti, és ez a vita során mindig is jelen volt ez az elem, úgy szeretnénk eljárni, hogy minden ország, amely szeretne csatlakozni ehhez a megerősített együttműködéshez, és amely előre akar lépni az alkalmazandó jog terén vállás esetében, ezt majd megteheti és úgy akarunk eljárni, hogy minden államot tájékoztassunk azért, hogy minél nagyobb számú állam csatlakozhasson a megerősített együttműködéshez, minél több állam csatlakozik, minél, annál jobban előrelépünk, és annál jobban megkönnyítjük az európai állampolgárok és családok életét. Egyébként ez a mai vita célja is. Szerettük volna, a parlamentet is belevonni ebbe a vitába, hiszen, és ez természetes, a parlament jogalkotó a tanácsal együtt e és ezért folyamatosan tárgyaltunk a parlamenttel azért, hogy előrelépjünk a vállások során alkalmazandó jogterén. És igazán sikerült előrelépni, hiszen ma 16 millió pár van, akik EU szinten, az EU-n belül házasodnak, és emiatt nagyobb lesz a jogbiztonság számukra arra vonatkozóan, hogy milyen jogot lehet alkalmazni esetleges vállásuk esetén. Ez jogbiztonság, valamint előtérbe helyeztük a párok választási jogát, vagyis megválasztassák azt, hogy melyik az alkalmazandó jog. És hogyha nem sikerül megegyezniük, hiszen vállásra van szó, nem sikerül megegyezniük az alkalmazandó jogról, akkor az összes mechanizmus ennek meghatározására a házas társak lakhelyéből indul ki. Ez igen jelentős jogbiztonság azok számára, akik elválnak, és akik különböző országból származnak az EU-n belül hiszen ők mindig nagyobb jogbiztonságot akarnak, akarnának, és kevesebb konfliktust. Mert hogyha már az alkalmazandó jog kérdésében sikerül a konfliktust enyhíteni, akkor ez lehetővé teszi azt is, hogy békésebbé tegyük, hogy így mondjam, a konfliktus helyzetet a páron, a házastársokon belül, és ez azt jelenti, hogy ha kisebb a konfliktus, akkor kevesebb a kockázata a gyermekek szempontjából is. Hát emellett szerettünk volna az öröklési jog terén is előrelépni. Ugyanez az elv, egyre több európai utazik, országot vált, és a szabad mozgást egész életünkben alkalmazzák, sokat utaztak sok helyszínen, értek az EU-ba, és ez azt jelenti, hogy esetleg több helyen van vagyonuk. A cél az, hogy a különböző autentikus aktusokat el kell ismerni, legyen egy öröklési tanúsítvány vagy bizonylat európai szinten. Ez öröklési szempontból igen jelentős, mert nem akarjuk lehetetlenné tenni az európaiak életét, hiszen a különböző jogok együtt élnek, és bizony ez nehéz helyzetet teremthet öröklés szempontjából egyes esetekben. Itt sikerült előrelépni, egyes államok visszafogottsága vagy ellenkezése ellenére, de mégiscsak sikerült előrehaladni, változott a vita, és így az öröklés témájában is előreléptünk. Egy másik téma, ami különösen fontos számomra belga szinten és európai szinten, ez a gyermekek jogellenes elvitele. Vagyis az a helyzet, amikor az egyik szülő nem fogadja el, hogy a másik szülő láthassa a gyermeket. És ez tragikus helyzet, sokszor intenzív, erőteljes konfliktusokat vált ki. Ezen kívül a gyermek igen fontos elem, és a helyzetet még annál is nehezebbé teszi mindez milyen lehetőséget lehet találni, hogy lehet ebből a válság helyzetből kilépni. Ezek mindig rendkívül nehéz helyzetek. Ha ehhez még egy nemzetközi dimenziót is hozzáteszünk, akkor ez a helyzetet még tovább bonyolítja. Belga szinten a, azzal, hogy az összes érdekelt felet bevontuk a vitába, egy közvetítői rendszert hoztunk létre, vagyis tárgyalásos alapon keressük a megoldást, és így ezt a belga mechanizmust ajánljuk alkalmazni európai szinten is. Tíz kísérleti projektet vezettünk be azért, hogy úgy járunk el, hogy ez a közvetítés, békéltetés még fokozottabban legyen alkalmazva a házastársak között, főként nemzetközi összefüggésekben és gyermekek jogellenes elvitele esetén. A lényeg az, hogy a szülőknek tudniuk kell minden vitásperes helyzetről, egymást értesíteni kell, és szeretném még arra helyezni a hangsúlyt, hogy jogellenes elvitelen esetén ennek eredete általában a szülő közötti konfliktus, és ennek a konfliktusnak az áldozata a gyermek. Ő a fogoly, és ahhoz, hogy megfelelő helyzetet találjunk, kell valamilyen hordozó, amely segít bennünket. Ez a tíz kísérleti projekt mutatja, hogy akkor, amikor békétetésről, közvetítésről van szó, akkor valóban előre lehet lépni, még akkor is, hogyha a gyermek jogellenes elvítéléséről van szó. A másik pedig a hágai egyezmény, a tartási kötelezettségek nemzetközi behajtására vonatkozóan ennek a hatáját, a nyelvi aspektusait, a központi illetékes hatóságot illeti a hágai egyezmény megvalósítását illetően ezek a fő kérdések, és itt előreléptünk, a belga elnökség újabb javaslatokat terjesztett be azért, hogy ez az ügy is előre haladjon. De legyen bár szó vállásokról, jogellenes gyermekelvételről, öröklésről, vagy tartási kötelezettségek nemzetközi behajtásáról. Úgy gondoljuk, hogy mi, a belga elnökség továbbra is előre visszük ezeket az ügyeket, főként ami az alkalmazandó jogot illeti, vállás és gyermek jogellenes elvitele esetében, de szeretném elmondani, hogy még most sem fogadnánk el szívesen azt, hogy más közjogot kelljen alkalmazni saját nemzetünk állampolgárai esetében. Itt mindig habozunk, és ezt nem szívesen látjuk, mert úgy érezzük, hogy a másik állam joga kevésbé jó, mint a miénk. De nem szabad, hogy itt fenntartásaink legyenek, mert ha ezt így folytatjuk, akkor ez a, az európai állampolgárok és családok életét rontja. Miért kellene még egy jogi konfliktust konfliktusra sújtani egy olyan helyzetet, amely már amúgy is eléggé bonyolult. Nagyon is el kell ismerni, hogy sok a koherencia a különböző jogi rendszerek között, sőt erre kell törekedni, és ezzel csak segítjük az állampolgárokat, hiszen országot változtatnak az EU-n belül, és a célunk az, hogy nagyobb legyen az együttműködés. Ebben az értelemben szerettük volna előrevinni ezt az ügyet a belga elnökségen belül. Ezt szerintem meg is tettük, és reméljük, hogy ez a jövőben is így történik. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, államtitkár úr, a hozzászólását. Köszönöm a magyarázatokat, és közben üdvözlöm a biztos asszonyt, aki a jogi ügyek Biztosan gratulálunk, hogy sikerült megküzdenie a rossz időjárással és idejért. Átadom a szót. Hölgyeim és uraim, nagy örömöm lesz szolgál, szol, szolgál az, hogy nem csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek képviselői előtt szólalhatok fel. A az intézmények mindkét szintjének képviselői körünkben ülnek, mivel elérkezett az idő az együttműködésre az európai intézmények és a nemzeti parlamentek között és ezt az együttműködést tényleg meg kell erősíteni. Vannak olyan kérdések, amelyeket európai szinten és nemzeti szinten is kezelnünk kell, ugyanazokat a kérdéseket ugyanazokra az emberekre vonatkozóan. 12 millió olyan ember él Európában, akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják, és előfordulhat, hogy egy másik országban tartózkodva bajba kerülnek. Nagyon fontos ezért, hogy otthon érezhessék magukat, akárhová is mennek, hogy ott megvannak ugyanazok a jogaik, kötelezettségeik, mint másút, és jogbiztonságban élhetnek. Milyen dolgok változtak, és miért? Az új Lisszaboni szerződés óta az jogok kartája annak ugye szerves része. 2009 óta a döntéshozatal jogi ügyekben kikerült a nemzeti igazságügyminiszterek kezéből, legalábbis kizárólagossággal. Az Európai Bíróság megalapítása óta már ö, ö, fennáll ez a, a helyzet, amikor a bizottság javaslatot tesz, és az Európai Miniszterek Tanácsa az Európai Parlamenttel, és hát az Európai Parlament, a nemzeti parlamentekkel együttműködve eldönti el, hogy mi kerül napirendre, és az Európai Bíróság megvizsgálja azt, hogy amit ezek az intézmények eldöntöttek, megfelelően alkalmazásra kerül el minden szinten. Számomra az első tehát én vagyok az első olyan biztos Európa történelmében, aki ezt a, a hatáskört megkapja. Más dolgok egészen könnyűnek tűnnek ehhez képest, például az emberek joga, akiket elfog a rendőrség, és egy szomszédos országban állítják őket bíróság elé rekord idő alatt döntöttük el, hogy meglegyen a joguk ezeknek az embereknek arra, hogy átvigyék őket, illetve hogy tolmácsolást kapjanak. A jogokról is döntés születik majd, és ebbe belekerül az ügyvédhez való jog, a jogsegélyre való jog, és hasonlók mindezeket minimum jogként garantáljuk minden Európai Uniós polgár számára, aki valamiért bajba kerül. Nem elég az, hogy megnézzük azoknak a jogát, akik bíróság elé állnak, bajba kerülnek, hanem az áldozatok jogait is figyelembe kell venni, tehát balesetek, bűntények áldozatai, ról van szó, amikor valami történik velük egy szomszédos országban. Jövő tavasszal kiegészítő illetve átfogó csomagot vizsgálunk meg az áldozatok védelme érdekében és gyermekbarát igazságszolgáltatásról is szó lesz, mert nagyon gyakran gyermekek kerülnek konkrét helyzetben bajba, amikor például bírósági tanúként kell egy szomszédos országban megjelenniük meggyőződésünk, és eltökéltek vagyunk arra, hogy a szabad mozgáshoz való jogot kézzelfogható valóságát tesszük a polgárok számára. Jelképes az amit október 27-én tettünk, amikor közös sajtókonferenciát tartottunk a belső piacért felelős biztos Michel Barnier, és jó magam, aki a polgárjogként vagyok felelős a biztosok körében, hogy elmondjuk azt, hogy hogyan kívánjuk megújítani, megerősíteni a belső piacot, de nem csak gazdasági szempontból, hanem olyan szempontból is, hogy a polgárok polgárok legalább olyan fontosak, mint a gazdaság. A gazdaság és a polgárok ugyanannak az éremnek a két oldalát jelentik, és ezt jelenti a Lisszaboni szerződés, illetve az alapjogi karta valóságra váltása. A az öröklés, illetve a végakarat kérdéseiben 350 ezer hagyatéki ügy ö, rendelkezik határokon átnyúló vonatkozásokkal évente, ezért nagyon fontos, hogy a az alkalmazandó jog, jogrend kérdéseit rendezzük. A szokásos tartózkodási hely, mint alapvető kritérium vételével hogy egyetlen egy tagállamnak kell foglalkoznia az örökléssel, és fontos az, hogy egyetlen egyazon jog alá tartozzon minden vagyontárgy bárhol is találhat az Unióban. Nagyon fontos egy olyan dokumentum az Unióban, hogyha egy tagállamban kiadják ezt a dokumentumot, akkor azt másik tagállamokban is elfogadják. Ne kelljen többé a polgároknak új jogi dokumentumokat kiállítatniuk, hanem az legyen meghatározó, hogy a vagyontárgy hol található nagyon fontos lesz ez az európai örökösödési bizonylat az örökösök számára is, illetve a vagyonkezelők valamint a végakarat végrehajtói számára az alkalmazandó jog értelmében, hogy egy azon egyetlen okiratot alkalmazhatnak a polgárok minden tagállamban. Tudom, hogy az Európai Parlament, a tanács, a, a tagállami parlamentek nagyon részletesen meg fogják majd ezt a javaslatot vizsgálni, és ezért fontos, hogy a hogy más jogalkotó intézményekkel nagyon szorosan együttműködjön a bizottság. Fontos ez a polgárok által olyannyira igényelt jogbiztonság szempontjából. Ugyanakkor nem tévesztetjük szem elől azt sem, hogy a hatásvizsgálat alapján úgy látszik, hogy nagyon nagy a támogatottsága ennek a rendszernek. Igen, meg kell vizsgálni a részleteket, ugyanakkor fontos a 450 ezer embernek, hogy megfelelő legyen a jövőben. Biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk azt a megállapodást, ami mindenfélnek megfelel. Ez csak az egyik eleme annak a, a szempontrendszernek, amit a polgároknak figyelbe kell venniük, amikor határokon át mozognak. Új ö, jogszabályokat fogok javasolni a házastársi ö, ö, vagyonjogi viszonylatokra is, illetve hát a mm, élettársi vagyonközösségre. Nagyon fontos a polgároknak, hogy tudják, hogy milyen jog vonatkozik a mm, házasságukra, vagy, vagy együttérésükre és hogy a vagyon közösségüket milyen jog irányítja. És az is fontos, hogy a tagállamok egymás között elismerjék. Az új jogszabályt, annak tervezetét 2011 elején gyújtjuk be, és a, házasság jogi csomagba illeszkedik a római három, a, amely a vállásról szól. Erre nem kívánok visszatérni, mert ezt már máskor részletesen ismertettük. Csak egy dolgot szeretnék elmondani önöknek. Az irányadó jog alkalmazása vállások esetén ez volt az első olyan döntés, amelyet a kibővített együttműködés alapján hoztunk meg. Luxemburgi emberként megmondom, nem vagyok híve a kibővített együttműködésnek, fokozott együttműködésnek. Én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha 27-en működünk együtt, és nem csak tagállamok egy csoportja ö, alkot szorosabban együttműködő Ugyanakkor mégis úgy döntöttem, hogy ebbe az irányba menjünk, mert ez tényleges áttörést jelent a fokozott együttműködés kivezetett abból a zsákutcából, amibe úgy tűnt, hogy belemegyünk az európai jogban. A fokozott együttműködésbe minden tagállam bekapcsolódhat, ha azt kívánják. Én azonban úgy éreztem, hogy választani kell egy olyan megoldás között, amely a polgárok érdekeit tartja mindenek előtt szem előtt, és ezzel az európai polgárok 80%-át lefedjük, vagy abban az űrzavar, zűrzavarban folytassuk tovább az életünket, amelyben jelenleg találhatók, vagyis hát akkor voltak találhatók a nemzetközi vállások. Meg kell mondanom önöknek, hogy nagyon gyorsan egy második fokozott együttműködésen alapuló jogszabályra sor kerülhet. Elnézést mondja biztos asszony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 tehát a szabadalmak tekintetében is hasonló áttörésre számítunk. Tudják, hogy az okiratok szabad mozgása előfeltétele a polgárok szabad mozgásának, például a, születési anyakönyvi kivonat fontos ahhoz, hogy beírassák a gyereket az iskolába, a társadalombiztosítási jogosultságra tegyen szert, vagy házasodjon bármilyen más dologra nagyon sok akadályba ütköznek a polgárok, amikor szabad mozgásra való jogukkal élnek. Bizonyos okiratokat más tagállamban nem ismernek el, ezekkel a problémákkal is foglalkoznunk kell. Decemberben fogunk nyilvános meghallgatásokat kezdeni ebben konzultálni. Az önökkel folytatott megbeszélések és a nyilvánosság adó konzultációk alapján két jogszabálytervezetet nyújtunk be az okiratok szabad mozgásáról és a jogállás, polgári jogállásra vonatkozó dokumentumokról. Ez majd 2013-ban következik be az előttem szólótól hallották, hogy nagyon sok gyermeket érintenek a családjogi viták, a, a 24. cikk az alapjogi kartából olyan gyerekekre vonatkozik, hogy gyerekeknek joguk van arra, hogy a szülők vállás esetén is mindkét szülővel kapcsolatot tartsanak és rendszeresen találkozanak velük. Ez a gyermekek jól felfogott érdekében történik. Az EU eh, jogszabályai a szülői felelősségre vonatkozó jogokat így is igyekszik biztosítani a békéltetéssel egyetemben. 2013 végéig a bizottság a az elismerés és jogalkalmazás területén megerősíti ezeket a jogokat, hogy ilyen természetű határozatokat végrehajthatóvá tegyenek más tagállamban is a az eljárások ezáltal rövidebbek lesznek, és ezzel csökkenhet a gyermekek jogellenes elvitele más EU tagállamba. Ez csak néhány eleme annak, amit tervezünk az Európai Parlamenttel közösen, azonban látni fogják, hölgyeim és uraim, hogy magasabb fokozatra kapcsoltunk. Mert eh, a belső piac eh, eh, lehetőségeinek kiaknázása az emberek jogaival, tehát az emberek joga, hogy éljenek a jogaikkal. Ebben még mindig jobbításra van szükség, ezért a bizottság jogszabályokat javasol, a tanács és a parlament eldönti, és az Európai Bíróság is nagyon hatékonyan működik közre az első intézkedéseket a, a koncepciótól a tényleges határozatig kilenc hónap alatt sikerült megvalósítanunk, ami az európai jogalkotás történetében egyedülálló. Mindenki észlelte, hogy nagyon fontos annak a 12 millió embernek a jogát biztosítani, tekintet nélkül arra, hogy éppen hol vannak Európában, és ehhez szükséges a nemzeti parlamentek együttműködése is, hogy segítsenek a gyorsabb munkában minket a polgárok érdekében. Köszönöm szépen, biztos asszony! És most fogjunk hozzá az első szekcióhoz. Először is megadom a szót Tadeusz Cvivkának a néppárt részéről. Ezzel a területtel foglalkozik, és a Roma, há- Rom- Roma 3 jelentéstevője. Meg is adom neki a szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket itt a mai konferencián. Én is szeretettel köszöntöm Önöket a mai ülésen, illetve annak első szekciójában. Üdvözlöm a képviselőket, szenátorokat, a különböző nemzeti parlamentekből érkező képviselőket itt az Európai Parlamentben. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy előadóinkat is üdvözöljem, hiszen kiváló háttértudásokat fogják megosztani velünk. Bizonyára nagyon érdekes megjegyzéseket hallunk majd ma délelőtt egy igen kényes területről. Ez pedig nem más, mint a családjog. Üdvözlöm Arcadio Díaz de szenátor urat, aki a spanyol szenátus jogi bizottságának tagja. Vele elnökölünk ebben az első szekcióban, és a szekció végén ő fog majd zár szavakat mondani. Szeretném a tisztelt képviselőket, illetve szenátorokat emlékeztetni arra, hogy van felszólalói listánk. Arra kérem önöket, töltsék ki a nyomtatványt a vita során, tehát a szekció közben, és így annak végén majd feltehetik kérdésüket. Nagyon fontos az, hogy felszólalási listánk legyen, hiszen 20 perces csúszásban vagyunk ma délelőtt, és szeretnénk önöknek, a nemzeti parlamentek képviselőinek lehetőséget biztosítani arra, hogy föltegyék kérdéseiket, illetve elmondják megjegyzéseiket annak érdekében, hogy minél gyümölcsözőbb vitát folytathassunk. Én a jogi bizottság tagja vagyok az Európai Parlamentben, ezért napi szinten foglalkozom családjogi kérdésekkel. Ezért nagy figyelemmel hallgatjuk majd az előadókat, illetve az azt követő eszmecserét is. Bizonyára nagyon erős érzelmeket érintenek majd ezek a témák, ugye érthető okokból. Arra kérem az előadókat, hogy megpróbálják, hogy próbálják meg betartani a felszólalási időt. Mindenkinek körülbelül 10 perc rendelkezésére, és elég szigorúan be is fogom tartatni ezt az határidőt, azért, hogy minden témáról szó eshessen a mai napon. Az első előadónk Katarina Ból-Volki, professzorasszony, aki a magánnemzetközi joggal foglalkozik, valamint a családjoggal az Utrechti Egyetemen. Ő fog a megerősített együttműködési javaslatokról beszélni, határon átnyúló vállások esetében. Ez a Róma 3, hármas jogszabály, át is adom önnek a szót. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, in March 2010, Köszönöm, Hölgyeim és Uraim! 2010 márciusában az Európai Bizottság az első javaslatát megjelentette a megerősített együttműködés jegyében a Róma 3 által jelzett jogszabályokról van szó, a határokon átnyúló különvállás jogi témájában. Most már azon az úton van a Roma 3, hogy elfogadják, csak 14 tagállamban fog életbe lépni. Mint hallottuk, a polgárjogi együttműködés keretében alkalmazzák a megerősített együttműködést. 13 tagállam nem vesz részt a Róma 3 elfogadásában, és továbbra fogják a saját eh, jogrendszerüket alkalmazni a joghatóság meghatározása ügyében. 2008-ban értük el az első eredményt, amikor az első jogszabályokat elfogadtuk a nemzetközi különvállás tárgyában. Nem fogok részletesen beszélni erről a eljárásból, inkább azt javaslom, hogy a Róma 3 tartalmáról kérdezenek engem. Először is üdvözölni kell az, hogy az alkalmazandó jogot megjelölhetik a felek. A kérdés az, hogy mikor lesz erre lehetőségük. A Róma 3 szerint nincsenek itt megkötések etéren, de mégiscsak van különbség attól függően, hogy a házassági szerződést a házasság elején kötötték -e meg, és a különvállási szerződés között, hiszen az első kötelező érvényű egészen a távoli jövőben nézve. A Róma 3 esetében valószínű, hogy ez már a különvállás pillanatában nem lesz aktuális a másik pedig az alkalmazandó különvállási jog szempontjából a házastársak megválasztják a jogrendszert, de lehet, hogy a házasságot már több évvel vagy több évtizeddel ezelőtt a házassági szerződést több évvel vagy több évtizeddel azt megelőzően kötötték. Ami az új helyzetet illeti, itt nincs garancia arra, hogy a két házas fél pontosan tisztában van azzal, hogy a választásának mi lesz a következménye, mert a jogtanácsadás nem kötelező. A gyakorló ügyvédek viszont erőteljesen alkalmazzák a jogi tanácsadás igénybevételét, ami egyébként az interneten is rendelkezésre áll, mivel nagyon nehéz megérteni sokszor ezeket eh, a részleteket. Ez eh, ugyanúgy vonatkozik az európai jogi hálózatra is, eh, amit igazságügyi együttműködés esetére ajánl. Ami pedig a szokásos lakhelyet, utolsó szokásos lakhelyet illeti, ez feltételes. Kérdés az, hogy valamelyik házastárs ott lakik-e még, és a lényeg az, hogy a közös szokásos lakhely ilyen egy éven lakhelyet egy éven belül nem hagyták el, egy másik feltétel. Igen, komplikált ez a ez a tényező, ezt törölni kellene, és így a hármas és a négyes cikket könnyebb lenne a javaslatban alkalmazni. Az egyik fő érve néhány tagállamnak az, hogy a megerősített együttműködést ne alkalmazzák, mégpedig azért, mert a külföldi jogszabály alkalmazása A külföldi jogszabályok alkalmazása sérteni a saját jogszabályait. Az alapelveket nem szabad megsérteni, ez az egyik feltétel, és ez azt jelenti, hogy az európai jogalkotó számára kötelező lesz ettől fogva az, hogy tisztázza az összes, a világ összes jogi rendszerének melyik rendszere az, amelyik megsérti azt az elvet, hogy valamelyik félnek nincs egyenlő hozzáférése a válláshoz. Máltán nem lehet eljárni, a résztvevő tagállamok bíróságai Málta kivételével lehetővé tették saját jogrendszerük alkalmazását akkor, hogyha a Róma 3 a máltai jogra is kiterjedne. Sajnálatos, hogy a többi résztvevő tagállam a megerősített együttműködésben nem élt kifogással az ellen, hogy ezeket a rendelkezéseket belevegyék egy európai jogszabályba. Ők csak nemzeti nézőpontból indulnak fel. A máltai eljárás visszalépés az európai joghoz képest, és rossz jelet ad. Ami a Róma 3 javaslatot illeti, én negatívan ítélem meg. A, az egyik kitétel az alkalmazandó jogot, jog alkalmazását nehézkessé teszi, A lényeg az, hogy a mai választás a jövőre nézve is releváns legyen és itt a határon átnyúló családügyekre is gondolni kell. Azért, hogy konzisztencia legyen, a Róm a hármat kell figyelembe venni, és ez fogja megadni a hangot. A Lex forra alkalmazását úgy kellene folytatni, hogy figyelembe venni, hogy milyen választással éltek a felek. Nagyon sok országban sokkal könnyebb, egyes országokban könnyebb elérni a vállást, mint más országokban, és a kérdés az, hogy van-e fellebbviteli vagy felebezési jog. A, amennyire én tudom, a Brüsszel 2A rendszer szerint még nem bizonyították azt, hogy a házastársa kimerítették-e az összes jogi lehetőséget, és, hogyha, és ez különösen felmerül akkor, hogyha olyan államokról van szó, amelyekkel nincs kapcsolatuk. A Róma 3 olyan problémákat nem vet fel, amelyek nem léteznek. A lényeg az, hogy én azt javaslom, hogy a Róma 3-at ne fogadják. Bardzo dziękuję, pani profesor. Rzeczywiście... Köszönöm szépen, professzor úr. A Roma 3-mal kapcsolatos kérdések valóban nagyon bonyolultak, és tudjuk, hogy az alkalmazási területe ennek a jogszabálynak eléggé korlátozott. Azonban van hozzáadott érték e mögött, a dokumentum mögött, és természetesen a parlamentnek itt konzultációs joga volt csak a jogalkotási folyamatban. Hálásak vagyunk a belga elnökségnek azonban, akik figyelembe vették megjegyzéseinket, és a koreperülésen ezek alapján jártak el. Később majd visszatérünk erre a kérdésre, most azonban lépjünk tovább. A következő előadónk, Seffen Erb professzor úr, aki polgárjoggal és magánjoggal foglalkozik, a Maastrichti Magájogi Intézetből érkezett hozzánk, és a feleviteli bíróság tagja. Fanel professzor úr a házastársi ö, vagyonok kérdésével fog foglalkozni, meg is adom neki a szót, tessék. Mr. Chairman, Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is egy-két előzetes megjegyzés. Amikor nemzetközi magánjogról beszélünk, akkor természetesen ennek az emberi joghoz is van köze, van kapcsolata, emberi ö, joghoz, illetve európai joghoz a szabályjogok területén. Tehát az egyik területét ennek a magánjognak nem lehet szétválasztani a másiktól, a házastársi ö, jogot, nem lehet külön választani az öröklési jogtól. A következő 10 percben szeretnék a nemzetközi magájog, illetve az alapvető jog közötti kapcsolatra rámutatni, az anyagi jogra, hiszen ö, különböző jogszabályokról beszélünk az Európai Unión belül, föl kell tenni a kérdést, hogy ö, hogyan koordinálhatjuk ezeket a jogszabályokat, és hogyan alkalmazhatjuk ezt a határon átnyúló tevékenységek esetében. A házastársi vagyonjog, illetve az együttéléssel kapcsolatos jog eléggé bonyolult. Először is együtt élhetnek párok anélkül, hogy házasságba lépnének, illetve egy bejegyzett együttélési okiratot hoznának létre. Elég bonyolult ez a helyzet azért, mert a magánjogot nemzeti szinten kell alkalmazni, ez azt jelenti, hogy a Lex Ray City alkalmazandó, tehát a vagyontárgy helyszíne alapján kell eldönteni a jogszabályt. Tehát például, hogyha egy német állampolgár egy holland állampolgárral lép házasságra, és Belgiumban van házuk, akkor a házra a belga szabály érvényes, hogyha a Németországban, illetve Hollandiában vannak vagyontárgyaik, akkor az ide vonatkozó jogszabályok érvényesek ezekre, tehát az adott ország jogszabályai. Ezen kívül van egy együttlakási, együttélési megállapodás, amely nem házasság, és ennek keretében az alkalmazandó jogot ők választják meg. Tehát például a francia jogszabály érvényességét is kérhetik. Tehát azok, akik együtt élnek, de házastársi kapcsolaton kívül, az a szituáció rámutat arra, hogy mennyire bonyolult helyzettel van dolgunk, és elképzelhető, hogy itt eltérő, eltér a helyzet, hogyha bejegyzett partneri viszonyba lépnek akkor egy bizonyos rendszert alkalmaznak, ők választanak, és a regisztráció helyének jogszabályai lesznek érvényesek. Tehát a partneri kapcsolat bejegyzésének helye. Aztán, hogyha házasságra lépnek, akkor először is a házasság elismerésének kérdése merül föl, ugye például az ugyanolyan neműek házassága esetében. Ezen a területen már elég nagy előrelépések történtek, hiszen a hágai egyezmény megszületett a házastársi vagyontárgyakra vonatkozóan, és ebben a kérdésben szeretném hangsúlyozni, hogyha bármi történik az európai magányog, nemzetközi magánjog harmonizáció területén, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy a világon más intézmények milyen lépéseket tettek. El kell kerülni azt, hogy Európa saját útját járja, anélkül, hogy figyelembe venné, mi történik máshol a világon. Ezért a következő javaslatra jutottam. A személyek mobilitása nem csak hogy egy nagyon fontos eleme a belső piacnak, hanem az európai állampolgárság kifejeződése. Figyelembe kell venni akkor, amikor egységes szabályokról beszélünk, illetve a házastársi vagyonokra vonatkozó jogszabályokról. Az autonómia, illetve a szabadságjog érvényesülése rendkívül fontos ezen jogszabályok alapján. A hágai egyezmény az adott kérdésben szabadságot biztosít, illetve autonómiát, olyan szinten, amelyet alaposan meg kell vizsgálnunk. Második megjegyzésem. A bejegyzett partneri kapcsolatok ugye regisztráltak, bejegyzettek, és ezért formalizálták, formalizálták a felek a kapcsolatukat. Az összehasonlító tanulmányok rámutatnak, hogy az ilyen partneri kapcsolatoknak a jogi következményei eltérnek bár regisztrált kapcsolatokról beszélünk, és ez, ez egy közös terület. A partnerek formálhatják kapcsolatokat, tehát itt autonómiával rendelkeznek, ezt biztosítani kell, de a regisztráció, illetve a lakóhely jogszabálya érvényesül. ők eldöntik, hogy hol regisztrálják partneri kapcsolatukat, hol jegyzik azt be, és ezzel elfogadják a vonatkozó jogszabályokat. A de facto kapcsolatok, együttélések nem intézményként minősül, és ezért elemezni kell, még mielőtt bármilyen Európai Uniós jogszabályról gondolkodunk, tehát elemezni kell a vagyonszerződés viszonylatában, és nem szabad a közjogot figyelmen kívül hagyni, amelyben a bizalom is érvényesül, hiszen ez egy rendkívül fontos elem. Ez pedig azt jelenti, hogy a de facto együttélések esetében különböző jogszabályok érvényesülnek, és egy ilyen együttélés keretében lehet, hogy nem a házastársi vonalat kívánják követni, illetve nem is a bejegyzett partneri kapcsolatokat. Nem látom igazából okát annak, hogy miért kerüljön sor a jogok összeütközésére. Az együttélési megállapodás keretében az autonómiát mindkét fél esetében biztosítani kell, tiszteletben kell tartani, és az ilyen de facto együttélések, a bejegyzett partnerségek vagy a házasságok esetében, hogyha követjük a német-francia javaslat példáját, akkor egy európai modellt kell létrehozni ezen kapcsolatok számára. A kérdés pedig a következő, és ugyanez merült fel a közös referencia keret kérdésében is, lehet-e európai jogszabályt választani, amely eltér a tagállamok jogszabályaitól, vagy pedig csak egy adott, adott tagállam jogszabályai alapján és annak keretében hozhatunk új jogszabályokat. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valós európai modellt hozzunk létre, túlságosan messzire mennénk egy olyan modell, amely az európai, adott európai tagállam jogszabályainak megfelel, elképzelhető véleményem szerint. Ezen kívül a bizalom kérdésére is hangsúlyt kell fektetni. Ezen a területen a bizalom elismerését különbözőképpen értékelik a jogrendek a különböző tagállamokban, és ez rámutat arra, hogy az európai uh, európai szinten kezelni kell ezt a kérdést. Nagyon fontos a örökség, a házastársi kapcsolatok kérdésében. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To rzeczywiście niezwykle... Köszönöm szépen, professzor úr. Valóban nagyon fontos ez a kérdés különösen arra tekintettel, hogy hány bejegyzett kapcsolatról beszélhetünk most már az Európai Unió tagállamaiban. És ez természetesen magával, magával vonja a vagyon és az örökösödés kérdéskörét is. A tagállami jogrendekből kiindulva mindenképpen hasznos. A francia és a német rendszerről szólt, és a következő előadó pedig Eva Becker, Jungeboten Becker ügyvédi irodától érkezett jogászként nagyon érdekes aspektusokat villant majd fel a házasság jogi kérdések köréből Franciaországban, illetve Németországban. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! konstruktív dologra szeretnék emlékeztetni, arra a francia-német megállapodásra, amely a vagyonjogi kérdéseket szabályozza, amikor az egyes tagalmi jogok ütközéséről beszélünk, és szabványosítani próbáljuk a nemzeti határozatok menetét. Most én olyan dologi jogról beszélek, amely a nemzeti jogi kérdéseket próbálják rendezni. Németország és Franciaország megállapodtak, és egy ilyen megállapodást alá is írtak ahol a vagyonjogi közösség rendszerét európai szabványá emeljük, a polgárok szabad mozgása, a letelepedése azt is magával vonja, hogy szükség van gyakorlati szabályok megalkotására a családok életét szabályozandó. Amikor ezt a rendszert kialakítottuk, akkor észleltük azt, hogy ebben a tekintetben a vagyonjogi szabályok mégiscsak konfliktusokhoz is vezettek az egyes nemzeti jogok között. A nemzeti jogszabályokat ugyanis olyan szellemben hozták a vagyonjog az vagyonra, a tulajdonra vonatkozik, és aztán az örökösödés, a, a társasági jog, hogyha ütközés van az egyes országok joga között, akkor meg, arra olyan megoldást kell találni, amely mindkét jogrendszerben alkalmazható, és a nemzeti jogszabályokra nem szabad ennek hátrányosan kihatnia és nem is szabad hozzányúlnunk a nemzeti jogszabályokhoz. Az új rendszernek mindenek előtt fontos vanyonjogi kérdésekkel kell foglalkoznia egy pár életében, és arra is ki kell térni, hogy a közösség, az életközösség megszakadása nyomán igazságosan osszák el vagyontárgyakat különvállás esetén a modellt ehhez a két jogrendben fennálló rendszer szolgáltatta. A vagyon közösség becslése alapján ki kell számítani, hogyha megnézzük a házastársak vagyonát a kapcsolatlétesítése idején, és a végén ki kell fizetni egymást, hogy a különbségeket kiigazítsák. Két-három dolgot szeretnénk említeni, és ebből látható, hogy milyen nehézségekkel szembesültünk. Mindenek előtt a család otthona a megállapodás előirányozza, hogy meg kell nézni a házastársak igényeit, szükségleteit, az a kérdés, hogy kinél maradjon a családi otthon, a lakás, különösen akkor, hogyha bérelt lakásról van szó. A német szabályok azt irányozzák elő, hogy nagyon fontos a családi otthon, és ezt a törvény védi. Ez a védelem nem jött ki a vitából, mert a francia rendszert is követnünk kellett. Másodszorban az ajándékok a 8. és 9-es a szerzett vagyonnak a kiegyenlítéséről van szó, az ajándékok, amelyeket az egyik vagy másik házastárs örököl közvetlenül a francia életen élet rendszerben meg kellett nézni, hogy hogy lehet ezt kiegyenlíteni, milyen megoldást tudunk találni. ne kerüljön soha jogi komplikációkhoz. Azután az érték felbecslése, például egy olyan teleknek az értéke, amely értékesebbé vált a házasság megkötése óta, ezt nagyon sokáig tárgyaltuk, azután figyelme kellett venni nem csak az érték növekedést, hanem az érték csökkenést is, a vagyontárgyak esetében a kapcsolat kezdetétől a kapcsolat végéig a német rendszert vizsgáltuk, a vagyon értékét a kapcsolat létrejöttekor és a kapcsolat végén, és megnéztük a francia rendszert, amikor értékelni, becsülni kell a vagyon, illetve az ingatlan vagyon értékét. A szabály, hasonlóan a francia szabályhoz arról szól, hogy nagyon sokszor értéknövekedésről beszélhettünk, amelyre nem volt kihatásuk a házastársaknak, és kompromisszumot találtunk ezen a területen, azután az indexálás problémájus felmerült Németországban, a kezdeti vagyon, a kiinduló vagyon, illetve a kapcsolat végén fennálló vagyon nem képezi indexálás alapját, és úgy találtuk, hogy nem is vonatkozik rá tilalom. A 9-es cikket megnézve azt láthatjuk, hogy a fogyasztói árak, fogyasztói árindex az adott országban irányadó. A bizottság próbálta megállapítani, hogy mennyire releváns a vagyonbecslés, és hogy ez más tagállamban is létezik-e ilyen formában. Ha megnézzük a felhalmozott vagyontárgyakat, akkor úgy ítélem meg, hogy a a családjog, illetve dologi jogok harmonizálásáról beszélünk, nagyon fontos a hagyományokhoz, az érzelmekhez való viszonyulás a bizottságnak meg kell mondani, hogy ezt megállapodással rendeztük. A egyes jogok ütközése felvetette azt, hogy a nemzeti jogokat megtartsuk, a dologi vonatkozásban a házastársi, illetve a családjogok tekintetében nagyon fontos a polgárok szempontja, hogy gyakorlati megoldásokat találjunk a vagyonjogi kérdésekre, házastársi jogi esetekben, házasságjogi esetekben. Más esetek is érdekesek lehetnek, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unióban ehhez minden tagállam csatlakozzon. A megállapodást könnyű értékelni, mert a házassági vagyoni kérdések a nemzeti jog vonatkozó szabályai mellett egy másik szabályrendszer alá is tartozhatnak, anélkül, hogy ez kihatna a nemzeti jogokra. A párok és házastársak, családok, akikre ez vonatkozik, azt lehet mondani, hogy jó nekik a harmonizáció felé vezető lépés, továbbra is folytatik el ezt a munkát. Köszönöm, Becker asszony. Nagyon érdekes volt az ön előadása. meggyőződésem, hogy az ilyen típusú kétoldalú munkából nagyon jó eredmények, használható eredmények jönnek ki, amelyeket szélesebb körben is alkalmazni lehet, és más tagállamok előtt is nyitva áll az út ilyen törekvések irányában nagyon körültekintően meg kell vizsgálni, és megnézni azokat a tapasztalatokat, amelyek ebből előállnak. Egy technikai jellegű ügyrendi megállapítást szeretnék tenni mindenkire vonatkozóan. Itt az Európai Parlamentben az a szabály, hogy nem szabad italokat behozni ebbe a plenáris ülésterembe, ugyanakkor van itt egy úgynevezett Mickey Mouse büfé, ahová nyugodtan kimehetnek egy üdítőt vagy kávét meginni, de sajnos nem szabad behozni az ülésterembe az italokat. Elnézést kérek, de sajnos ez a vonatkozó szabály itt az EP-ben. Nos, menjünk tovább. Következő, szintén nagyon érdekesnek ígérkező témánk, kitekintés a tagállami helyzetekre a kölcsönös elismerése az egyneműek közötti kapcsolatoknak, házasságoknak, illetve a, a különnemű kapcsolatoknak két felszólalónk lesz. Beatrice Rajskusz, a családi jogi és öröklő, örökösödési jogi kérdések szakértője. Öné a szó, asszonyom. Köszönöm. Ami ezt a kényes témát illeti, három üzenetet szeretnék önöknek átadni. Az egyik egy helyzetfelmérés, ami azt mutatja, hogy bizonyos rendetlenség tapasztalható itt. A második az európai vagy nemzeti megoldások meglehetősen bizonytalanok, a harmadik üzenet pedig, hogy milyen úton, módon tudnánk javítani az európai állampolgárok jogbiztonságát, de ezt igen szerényen teszem meg. Ami a helyzetfelmérést illeti, a tagállamokban rendkívül különböző a helyzet. Csak öt tagállamban ismerik el Hollandia, Belgium, Spanyolország és Portugália az azonos neműek közti házasságot más országokban, partnerséget, egy partneri kapcsolatot ismerik el azonos neműek között, és ezt partnerségnek vagy partneri kapcsolatnak hívják. Más országokban, vagyis ez Németország és Dánia. Más országokban a megállapodás szerinti partnerséget ismerik, és ez kizárólag a heteroszexuális és homoszexuális csoportoknak, vagyis pároknak ajánlják fel, és ez igen különböző a házasságtól. Viszont vannak olyan országok, mint Lengyelország, ahol sem a partneri kapcsolatot, sem az azonos neműek házasságát, sem partneri kapcsolatát nem ismerik el. Mindegyik tagállam másképpen fogadja a más országokban kötött vagy bejegyzett házasságokat. Lehet, hogy másképpen minősítik ezeket. Például, ami az egyik országban házasságnak számít, azt a másik országban csak partneri kapcsolatnak ismerik el. Az érvényesség is változó, és ennek hatása van, ahol az állampolgárság törvényét alkalmazzák, valahol a lakhely, törvényét van, ahol pedig a bejegyzés országának törvényét. Vannak olyan országok, amelyek közrendi szempontból ellenzik az azonos neműek házasságát. Vannak egyébként gyakorlati példák arra, hogy a rend milyen felbomlását okozhatja ez, vagyis milyen zavart okozhat például homoszexuális pár Spanyolországban összeházasodik, ez érvényes Spanyolországban, de érvénytelen Franciaországban. Azonos neműek házasságát Németországban csak partnerségnek minősítik. A belga törvény lehetővé teszi a különböző neműek közti partnerséget. Finnországban viszont ezt úgy veszik, hogy ez nem partneri kapcsolat, mert azt csak az azonos neműeknek tartják fenn ezt a formát Finországban. Vagyis ebben az országban a minősítést kell megváltoztatni, vagy házasság, vagy egyszerű együttélés házasságkötés nélküli együttélés. Viszont Belgiumban, Finnországban, hogyha Belgiumban azonos neműek kötnek ilyen jellegű házasságot, ezt, vagyis partnerséget, ezt Finnországban elismerik. Hasonló ellentétek vannak Franciaország, Németország között, vagy hogyha Dán partnerek ezt Franciaországban kívánnak összeházasodni, akkor nem tudják, hogy ezt most a partnerség törvényének kell elfogadni, vagy pedig a megkeresett bíróság törvényét kell ilyenkor jogrendjét figyelembe venni, hogyha különvállásra kerül sor. Az európai jog a szabad mozgást lehetővé teszi, viszont az Európai Bíróságnak nincs még jó gyakorlata erre vonatkozóan. Párhuzamot lehet vonni például azzal kapcsolatosan, hogyha nemet mondanak az egyik országban, akkor ezt a joggyakorlatot lehetne alapvetőnek vagy példaértékűnek venni. A partner csak házastársnak lehet tartani, akkor, hogyha a partnerség a házassággal egyelő. A 12-es, a 8-as és a 14-es cikke az emberi jogi egyezménynek megtiltja az, hogy a szexuális irányultság alapján megkülönböztetés érjen bárkit. Azután az emberi jogi bíróságon az azonos neműek házasságát illetően. Ausztriában volt egy határozat a közelmúltban, és ez lehetővé teszi az, hogy elutasítsák, vagy éppen hogy bejegyezzék az azonos neműek házasságát az Európai Bíróság a joggyakorlatát a külföldi példákra alapozza, például ha örökbefogadásról van szó, akkor luxemburgi jogot veszik figyelembe. Az alapjogok Európai Kártája 9-es cikke kimondja, hogy létezik az a jog, hogy valaki családot alapítson, de itt a nemzeti jogot kell figyelembe venni. A nemzeti jog alapján nincs joggyakorlat, mert új ez a helyzet, és a doktrinák különbözők, a partnerséget a származási országbeli státusz szerint kell rendezni, vagy a helyi státuszt, a származási ország státuszával kell azonosnak venni. Tehát különböző itt a jogi helyzet. De milyen eh, utat lehetne választani ahhoz, hogy itt rendet teremtsünk? Az anyagi jog, de az anyagi jog nem az európai intézmények eh, kompetenciá, vagy a nemzetközi magán jogszabályait. Eddig ez sikerült eh, a Róma 3-on belüli megerősített együttműködésen belül végrehajtani. Ez jó dolog, de ez még csak kísérleti stádium, előbb hagyjuk, hogy ez kialakuljon, még mielőtt egy újabb utat választanák. Vannak szerényebb megoldások, az elismerés, az elismerés, ez a szükséges jog, vagyis a külföldi egybekeléseket el kell ismerni, és meg kell könnyíteni a koordinációt figyelembe véve a kihatást. Hogyha a házasságot egy tagállamban ejtik meg, akkor ezt minden tagállamban el kell ismerni eredeti minősítése szerint, függetlenül a nemzeti jogtól. Természetesen kivéve, ha csalásról van szó. Svédországban azonos neműek között házasságnak számít az egybekelés, Németországban csak partnerségnek, de ezt mindenképpen házasságnak kell ott is nyilvánítani. Tudjuk a különböző helyzeteket. A lényeg az, hogyha az eredeti minősítést fogadjuk el, akkor lehetővé tesszük a szabad mozgást, tehát minden, bármely országban egybe lehet kelni. Ami pedig az alkalmazandó jogot illeti és a, a kihatásokat. A nemzetközi egyezményekben erről szó van, tartási kötelezettségek, különvállás, házassági vagyonjog, egyebek, örökbefogadás vagy adóügyi kérdések. Ami a partneri kapcsolatot illeti, itt a kapcsolódási kritériumok alapján veszik figyelembe a kritériumokat, és azt, hogy hol jegyezték be a házasságot. Minden európai eszköz privilegizálja a partnerek által megválasztott, vagy a házasfelek által megválasztott jogot. Mit tehet az EU? Elmondtuk, hogy lehetővé kell, hogy tegye az elismerést, és kell egy eszköz ahhoz, hogy rákényszerítsék a tagállamokra az, hogy az eredeti minősítését az egybekelésnek fogadják el. Általában észrevettük, hogy a szokásos lakhely, tartózkodási helyet figyelembe veszik, de nem tudok erre a kérdésre válaszolni. kell -e definiálni a házasságot és a partneri kapcsolatot európai szinten? Ami pedig a kihatásokat illeti, jelen pillanatban a nemzetközi magánjogot kell hagyni érvényesülni, és a, ezt közelíteni kell a nemzeti joghoz, és arra kell ösztönözni a különböző országokat, hogy tartsák tiszteletben az egybekelés természetét, akkor, amikor a partnerségre vonatkozó jogot alkalmazzák az elismerést illetően ez már az ítéletek, a határozatok esetében megvan, ezeket a határozatokat elismerjük az EU belül, és amikor valamilyen közhatóság köti egybe a házastársakat, vagy házasfeleket, akkor szerintem ennek alapján minden tagállam tiszteletben tarthatja a másik tagállam törvényeit. Előfordulhat, hogy eh, valamely tagállamnak külföldi jogot kell alkalmaznia. Béker békerasszony szavaihoz csatlakoznék, nem lesz Európánk, hogyha nem közelítjük a jogi rendszerünket és eh, a jogról alkotott eh, értelmezésünket, felfogásunkat. Valamely minden egyes tagállamnak jól kell ismernie a többi tagállam jogrendszerét, így a párbeszédet kell gazdagítani, és így nem csak a, az európai intézményeknek, hanem az egész a jogban érdekelteknek és közreműködőknek itt felelőssége van. Köszönöm. Köszönöm ezt az igen érdekes előadást. Nagyon érdekes volt a világos javaslatokat is meghallgatni. Meglehetősen nehéz ezt megemészteni, talán a jogi bizottság tagjainak és a jelenlevőknek ez könnyebb, de biztos, hogy még vissza fogunk térni ezekre az elemekre a vita során. A következő hozzászóló Charles Hyde, aki a QEB kamarák tagja Londonban, öné a szó. Is that better? Nem tudom, hallanak-e? Hölgyeim és uraim! Én először is angol vagyok, angolul beszélek jól, franciául nem annyira, flamandul sem igazán. Nagyon ritkán mentem el Angliából legfeljebb Skóciába. 18 éves koromban mentem igazán külföldre először életemben. Ausztriába mentem, ott beszélnek angolul. Nem okoz meglepetést talán, hogy hogy megkértek arra, hogy ebben a témában a brit jogrend szempontjából osszam meg a véleményemet önökkel. Mi britek hagyományőrzők vagyunk, nagyon makacsak, és nem igazán gyorsan alkalmazkodunk. Lehet, hogy meglepetést okoz ez a leírásunk önöknek, lehet, hogy önök úgy gondolják, hogy haladóak vagyunk. Ami a házassághoz és az egyneműek közötti kapcsolathoz való viszonyunkat életé, Hát, ha megnézzük a viktoriánus Anglia világát, a gazdagok és a szegények közötti szakadék óriási volt, a férfiakat és nőket teljesen más elbírás alá helyezték. A nőknek jogaik sem voltak. A viktoriánus korban egy nő házasság kötéskor minden korábbi jogát feladta. Lényegében a férj vagyontárgyává vált gyermekeivel együtt. Egy férfi minden nehézség nélkül elválhatott feleségétől, a nő azonban csak is kivételes alkalmakkor kezdeményezhetett vállást. 1935-ben könnyebbé vált a jogi helyzetük, utána még egy 73-as változás következett be, azonban néhány módosítástól eltekintve azóta sem változott a helyzet a jogértelmezés különösen hangsúlyos a pénzügyi rendelkezések tekintetében a vagyon elosztása ha nézzük a mérlegelés jogát, ha azok végzik ezt, akik még a régi jogrendszerben nevetkedtek, nem meglepő, hogyha a nők ellen hátrányosan megkülönböztetnek. Az Egyesült Királyságban a szükségletek alapján állapították meg a tartásdíjat a nők számára. A 2000-ben változott a helyzet, a bíróság végre elismerte a saját diszkriminációs tevékenységét és az egyenlő elosztás felé megnyílt az út. Az egyneműek közötti kapcsolatok kezelése egyáltalán nem volt jobb, sőt rosszabb volt homoszexuális jogsértések és prostitúció egy kalap alá vették, és nagyon sokára érték el azt, hogy már nem minősült bűnténynek a homoszexualitás. Csak tíz évre volt szükség, hogy egy ilyen törvényt megalkossanak 20 évvel később Skócia is egy ilyen törvényt alkotott. A homoszexuális kapcsolatokban a beleegyezés életkorát 21-ről 18 évre szállították le. 2002-ben a meleg pároknak is joguk lett gyermeket örökbe fogadni. A polgári partnerség törvénye végezetül az egynemű párok kapcsolatát is lehetővé tette. Miért mondom ezt? Nagyon sok változás történt az utóbbi évtizedben a jogalkotásban és a saját jogunk értelmezésében is óriási lépések történtek, de még fontosabb az, hogy elismertük más államok hozzáállását Európában. Az egyes kapcsolatok státusa, és hogy milyen jogok és felelősségek fakadnak egy-egy kapcsolatból, a 2000-es törvény első alkalommal tette lehetővé a transzexuálisok számára, hogy a másik nem, a választott nem alapján kapják meg a okirataikat. Nem csak arról van szó, hogy az Egyesült Királyság törvénye alapján nemet változtatottak, jogokat kaptak, hanem mások is. Az egyneműek közötti kapcsolatokat ugyanolyan kritériumok irányítják, mint a házasság, külön neműek házasságát, mint a külföldi jogrendszerekben. A 2004-es törvény szerint ezt az Egyesült Királyságban is elismerik, ha ott jegyezték be, illetve ha tengeren túli területen jegyezték azt be, bizonyos feltételek teljesülésével. Az elismerés mindenképpen joga a párnak, és az Egyesült Királyság joga szerint minősül a pénzügyi vált különvállás szabályai, illetve ha véga, végrendelet nélkül halálozik el valaki, ugyanolyan kritériumoknak felelnek meg, mint a vállási jogszabályok. És a pár fordulhat a, a brit bíróságokhoz is, hogyha brit jogrend szerint akarják rendezni a különvállások vagyoni vonatkozását, még akkor is, hogyha másod mondták ki a vállást. Hogyha nem történt házasságkötés csak bejegyzett kapcsolatról van szó, akkor onnan pénzügyi jogok nem fakadnak, de ha gyermek születik ilyen kapcsolatból, akkor az apa a szülői jogok gyakorlója, amennyiben az anyakönyvi kivonat az ő neve szerepel. 1990-ben olyan törvényt fogadtak el, amely az apa és az anya kapcsolatát rendezte olyan helyzetekben is, amikor biológiailag nem a gyermek szülői, tehát itt az in vitro megtermékenyítés és, és más esetek is figyelembevételre kerültek. Ugyan olyan jogokat biztosít egy későbbi jogszabály a nem biológiai szülőknek is, mint a 9-es törvény. A, annak az anyának, aki nem adta petesejtjét a gyermek megszületéséhez az is jogokat kap. Azonban visszamenőlegesen nem alkalmazható a jog. Azok a párok soha nem lehetnek jogértelemben szülők, illetve egyenrangúak azok a szülőkkel, és ez megnyitja a lehetőséget, hogy perbe kezdjenek a gyermek elhelyezése érdekében. Biztosítani kell, hogy azok, akik tengeren a szülői felelősséggel rendelkeznek, ezt ismerjük el saját jogrendünkben, és a mi jogrendünk által biztosított jogorvoslatok nekik is rendelkezésükre álljanak. Ez a fontos üzenet a hazai jogrend alapján más tagállamok jogrendjének elismerése kulcsfontosságú a harmonizáláshoz, még akkor is, hogyha nem egyformák a törvények. Nagyon keményen dolgoztunk, nekem legalábbis úgy tűnik, annak érdekében, hogy elismerjük és átvegyük más államok jogszabályait, mi tiszteletben tartunk más jogrendeket, és amikor azt vizsgálják az emberek, hogy hol érdemes elválni, milyen jogrend alapján, akkor ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Elnök, köszönöm szépen. Nos, meg kell mondanom, hogy nagyon sürket minket az idő, a változások úgy tűnik, hogy villámgyorsak voltak az Egyesült Királyság területén, házasság, jogi és családjogi kérdésekben. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket és más felszólalóknak az előadását is. Sajnos roham léptekkel halad az idő, az utolsó előadás ebben a panelben, és emlékeztetni szeretném önöket, hogy a vitára is eh, feljegyeztethetik eh, magukat. Kérem, hogy írják fel a nevüket egy eh, cédulára, és jutassák el hozzám, hogy könnyebben meg tudjuk szervezni a vitát. A következő témánk rendkívül fontos amikor arról beszélünk, hogy a gyermekek jogait védjük a családjogon belül, akkor meg fogjuk vizsgálni a jelenlegi helyzetet, a családjogi békéltetés jelenlegi helyzetét Európában. Kozeta Oliveira, aki jogász és békéltető is az egyes, az Európa Tanács munkatárs. Eh, bom dia a todos, eh, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A nemzetközi családi békéltetés közvetítés az elmúlt két évtizedben reflektorfénybe került, nagyon sok kezdeményezés eredményeképpen. Egy olyan fejleményről van szó, amely nem csak kormány intézkedések miatt került előtérbe, hanem a különböző közhatóságok, jogok, jogászok, pszichológusok, szociális munkások is részt vettek abban, hogy egy megfelelő megoldást egy alkalmazható megoldást hozzanak létre. A családi közvetítés, családi békéltetés nagyon fontos a vállásokkal kapcsolatos konfliktusok megoldásában. Ahogyan ez ismeretes, egy vállás kapcsán felmerülő konfliktus nagyon súlyos lehet, és akár a gyermek jogtalan elviteléhez is vezethet. A családi konfliktusok minden résztvevő felett érintenek, súlyos pszichológiai hatása van ennek, és ezért meg kell próbálni egy békéltetési folyamatot végrehajtani, egy békéltető segítségével, amely keretében a partnerek bizalmas légkörben beszélhetnek egymással, és itt a gyermek érdekeit is figyelembe veszik a két fél érdekei mellett. Azt hiszem, hogy mindannyian foglalkozunk a gyermekeinkkel, érdekel az, hogy milyen igényeik, szükségleteik vannak a gyermekeknek, és ez a legutóbbi fejlemény rámutat arra, hogy nagyon hasznos lehet a békéltetés, a közvetítés, hiszen ez gyorsabb eredményt hozhat, és kevésbé drága, mint a bírósági megközelítés. A békéltetés nagyobb valószínűséggel vezet egy megvalósítható és meg is valósított megállapodáshoz, mint hogyha ugyanez bírósági eljárás keretében történik. A gyermekvédelem kimagasló szerepet kap a családi békéltetés során, illetve az igazságszolgáltatási hiányokat is orvosolni lehet. Az emberi jogok konszolidációja, ezek tiszteletben tartása nagyon fontos az Európa Tanács számára. 1998-ban ajánlásokat adott ki a családi békétetés keretében, illetve erre vonatkozóan az Európa Tanács és nem is olyan régen az Európai Bizottság erre vonatkozó cselekvési tervet hozott létre az igazságszolgáltatás hatékonyságát biztosítva. A békéltetés eredményét, illetve a közvetítések megállapodását meg is kell valósítani minden területen. A 2008-as irányelv amely a polgári és kereskedelmi közvetítésre vonatkozik, egy nagyon fontos intézkedés. Illetve az igazságszolgáltatáson kívüli eljárás, azzal foglalkozik a 2003-as rendelet, illetve a Brüsszel 2 bis jogszabály, amely új intézkedéseket vezet be ezen a területen. A CPEG egyik jelentése 2008-as statisztikát mutat fel, és ez rámutat arra, hogy a békéltetés általánosságban véve, illetve a családi békéltetés közvetítés egy növekvő terület Európában. Akreditált békéltetőket képeznek, és ezek száma egyre növekszik. Természetesen ahol ilyen folyamat, azon országokban, ahol ilyen folyamat nem létezik, ott nincsenek erre vonatkozó adatok, de azt mondhatjuk, hogy összességében növekszik a békeltetők száma. Ami pedig a határon átnyúló konfliktusokat illeti, nos, ez már egy sokkal bonyolultabb helyzet. Hogyha megnézzük a vonatkozó statisztikát, 2003-as statisztikánk van mindössze, de azt látjuk, hogy a vállások 17%-a az Európai Unióban valamilyen nemzetközi vetülettel rendelkezik, ami pedig a családi konfliktusokat illeti, nemzetközi családi konfliktusokat. Ezeket rendkívül nehéz megoldani, hiszen az igazságszolgáltatási rendszerek gúzsba vannak kötve, békjó húzza őket, és ezért nagyon nehéz eh, hatékony megoldást találni ezekre a problémákra. Vannak olyan tagállamok, ahol erre vonatkozó intézkedések vannak érvényben, de elképzelhető az is, hogy minőségi biztosítékok hiányoznak, tehát a szolgáltatás minőségét nem tudják biztosítani, illetve a nemzetközi családi békéltetés területen vannak még hiányosságok a különböző jogszabályi hátterek miatt, illetve a, például a kapcsolattartók összefogása, harmonizálása is egy problémát okoz. Ezek a tényezők nehézségeket jelentenek a, a családi békéltetés területén nemzetközi dimenzióban. Ez a kérdés egy olyan specializáció, amelyet még tovább kell fejleszteni. Más szóval, hogyha valaki családi békéltető, akkor családi békéltetéssel foglalkozhat eh, nemzetközi szinten. Nos igen, ez így van, de hogyha ezt kívánja tenni egy békéltető, ahhoz bizonyos készségekre és képesítésre van szüksége, tehát specializált képesítéssel kell, kell rendelkeznie ahhoz, hogy jó munkát végezhessen, és nincsen még eddig Európában olyan testület, amely ilyen képzést biztosítani mert tudom, hogy Belgiumban éppen most alakulóban van egy olyan intézmény, amely nemzetközi családi békéltetéssel foglalkozik, de ez a kezdeményezés még gyermekcipőben jár. A 2008-as irányelv megvalósítása valószínűleg 2011 májusában fejeződik be, tehát korai lenne a jelen pillanatban arról vélekedni, hogy milyen lehetséges hatásai lesznek ennek. A közvetítők, a békéltetők azonban tisztában vannak azzal, hogy a jogi háttér rendkívül jó lehetőséget biztosít arra, hogy ez a kérdés továbbfejlődjön. Nagy lehetőség nyílik nem csak nemzetközi, a nemzetközi szintéren, hanem az egy országon belüli békéltetés területén is. Az irányelv megvalósítása lehetővé teszi a családi békéltetők munkájának könnyítését, országon belüli konfliktusok esetében is. Most pedig térjünk vissza a nemdi békéltetésre. Azt hiszem, hogy ismét elő kell venni ezt a kérdést, és három fő területen előre kell lépni. Specializált, harmonizált kép, képesítésre van szükség a családi közvetítők számára, és ez valamilyen diplomát vagy minősítést jelent, amelyet Európai Uniós szinten el kell ismerni. Tehát el kell ismerni, hogy valaki nemzetközi családi békéltető, illetve tudatosításra van szükség a jogászoknak, bíróknak, oda kell figyelniük a felekre, közelíteniük kell a vitás feleket, figyelembe kell venni a különböző érdekek érvényesülését, és ezt eseti alapon kell tenni. Természetesen nincs varázsszer. Egy olyan intézkedés bevezetése, amely a bírót közelíti a felekhez, nem ad teljes körű megoldást, de nagy mértékben segítheti az eljárást. Ezen kívül az oktatási rendszerre nagy hangsúlyt kell fektetni, például a jogászok közvetítői, békéltetői képzésére gondolok. A konfliktus megoldási technikákat ösztönözni kell, és a tájékoztatás eredményeképpen nagyobb figyelmet fordítanak majd erre a kérdésre támogatást kell nyújtani a nemzetközi családi békéltetés területén. Olyan kérdésről van szó, amelyre föl kell hívni a figyelmet. Tudatosítani kell. Még akkor is, hogyha a közvetítés nehéz, mert az igazságszolgáltatási eljárás bonyolult és drága. Tudniuk kell az embereknek, hogy ezzel párhuzamosan létezik egy másik megoldás multikulturális, több etnikumú nemzetközi társadalomról beszélünk, ez az európai identitás középpontjában áll, és ezt mindannyiunknak támogatnunk kell. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim pan... Köszönöm szépen, asszonyom, és köszönöm a panel összes tagjának ezeket az igen érdekes és tartalmas előadásokat. Kérem, hogy majd a felszólalókat, hogy röviden szóljanak, hogyha van mondani valójuk, akkor kérem, hogy ezt világosan és nagyon röviden tegyék meg. Köszönöm a hozzászólóknak, és most akkor a vitát megkezdjük. Két nevem van a hozzászólók listáján. Még nem értük el a 12 órát, úgyhogy van idő. Tejera szenátor biztos 5 percben fog szólni, úgyhogy most 15 percünk van a vitára. Stefan Palma a német Bundestag részéről kap szót. Köszönöm, elnök úr. A Bundestag nevében köszönöm ennek a mai napnak a megszervezését, és köszönöm, hogy meghívtak ide bennünket az Európai Parlamentben, minket, nemzeti parlamenti képviselőket. Szeretnék köszönet mondani mert Böle Volki asszonynak, a Róma hárommal kapcsolatos hozzászólását. Érdekes volt ezeket a kritikus megjegyzéseket hallani. Én nem vagyok olyan kritikus, mint ön, Bölevölki asszony, viszont szeretnék egy kérdést feltenni. Az utolsó tar- szokásos tartózkodási hely, vagy szokásos lakhely, a házastársak esetében, amit referenciának vesznek a különvállás esetén. Ön ezt nagyon erőteljesen bírálta az utolsó szokásos tartózkodási hely. Szerintem indokolt erről az utolsó szokásos tartózkodási helyről beszélni, még akkor is, hogyha közvetlenül a vállás előtt nem ez a lakóhelyük, viszont az az idő, amit együtt eltöltöttek, és azt egy bizonyos helyen töltötték el, ez a hely, ez számít. És erre az esetre nézve valamilyen semleges jogot lehetne elképzelni, attól fogva, hogy a két házastárs egyetért azzal, hogy ezt az anyagi jogot elfogadja. És szerintem jó indokunk van arra, hogy ezt a jogot alkalmazzuk. És ahogy ezt mondtam, a közös élet eleme ez, amit ilyenkor figyelembe veszünk, és a megfelelő logika szerint, még akkor is, hogyha a házastársak már nem tartózkodnak ezen a helyen, mégiscsak ezt kell figyelembe venni, ahogy ez a hármas cikkben szerepel bizottsági terv, 1 per B bekezdés azon állam joga, amelyben a házastársok utolsó szokásos tartózkodási helye volt. Tehát ennek az államnak a jogát kell alkalmazni, és én még messzibbre mennék. Én még azt is mondanám, még ha egyet, még ha a házas felek egyik helye sem ezzel a lakóhelyen rendelkezik, abban a pillanatban akkor is ezt kellene figyelembe venni, hiszen a közös élet időszaka alatt volt egy bizonyos szokásos lakóhely, és ennek a jogát kellene figyelembe venni, így én védelmembe venném a Róma 3-at. Ami pedig az anyagi jogot illeti, az alkalmazandó jog mellett nem lenne elképzelhető, hogy azt mondjuk, hogy a házas felek megválaszthatják a bíróságot, és ez lehet az a bíróság, ahol a házas fél élt, még akkor is, hogyha a különvállás pillanatában nem abban az országban tartózkodtak, hiszen ez a házasság idején a házasfél a házasság értékének részét képezte. Köszönöm. Ami Róma 3-at illeti, mondja az elnök, egyetértek önnel a, az utolsó szokásos tartózkodási helyet illetően a házasfelek esetében. A Róma 3 viszont az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozik, és a két dolgot nem szabad összekeverni, mert ez rendkívül fontos. Öné a szó. Ja, Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Elnök úr, önnek a megjegyzésében teljesen igaza van. Hadd térjek vissza először is az utolsó kérdése. Igen, a bíróság megválasztásához való jogot be kell vezetni. Ez nem a romai hármas az, hanem az, amikor az egyes jogok ütköznek, a, az eredeti javaslatban 2008-ban szerepelt is. Azonban a végleges verzióban már nem került bele, de valamikor a jövőben reméljük, hogy ismét foglalkozni fogunk ezzel, de ebben a rendeletben módszertanilag már nem kaphatott helyet, ami pedig az utolsó közös szokásos lakhelyet illeti. az új nemzetközi vállás jogot megvitattuk Hollandiában, és hosszasan vitatkoztunk erről a kérdésről, nagyon jó oka volt ennek, rendkívül összetett eh, jogalapról van szó, különösen ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan eh, választjuk meg az alkalmazandó jogot. Hm, miként kerül sor ennek a megválasztására? Eh, nem csak a válasz pillanata számít, hanem talán a házasság kezdete vagy tartama is nagyon megnehezíti, hogy, hogy megállapítsuk, hogy mi volt a legutóbbi, legutolsó közös szokásos lakhely. Talán könnyebb az, hogyha ezt nem lehet megállapítani, akkor az állampolgárság vagy a bíróság helye szerinti jog minősül irányadónak a, Fox, a, a Lex Fori, bocsánat. Talán könnyebb ez, mint más kritériumokhoz kötni a jog megválasztását. Elnök, köszönöm szépen, professzor asszony. Egy dolgot szeretnék hozzátenni az Európai Parlament és az Európai Tanács is felkérte az Európai Bizottságot, hogy készítse elő a Brüsszel kettes rendelet felülvizsgálatát minél előbb, mert a római hármas azt mutatja, hogy a Brüsszel 2 bis rendelkezéseit módosítani szükséges. Mondom, hogy erre olyan, sok, olyan gyorsan nem fog sor kerülni, talán 20, talán 2020-ig, hogyha nagyon nagy nyomást gyakorlunk a bizottságra, talán akkor egy évvel korábban. Reding asszony esetleg mond erről valamit. Jung szenátorra, francia szenátustól kap utolsóként szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a szervezőknek is, hogy létrejött ez a az ülés nagyon sok információt kaphattunk, nagyon hasznos volt különösen a, a családjogi kérdésekben azok is, akik nem szakemberei ezeknek a kérdéseknek. Ugyanakkor nagyon érzékeny kérdésekről is szó esett, mert ez nagyon sokan kapcsolódik a tagállamok, az egyes nemzetek jogához és kultúrájához, hagyományrendszeréhez hozzá teszem, hogy rendkívül összetett kérdéskörről van szó, a római hármas, a Brüsszel kettes, Brüsszel kettő bész, és más jogszabályok is felmerültek. Nyilván tudják, hogy a közvélemény ezt nehezen tudja követni. A kérdéskörök dialektikájához fontos, hogy ezt el tudjuk magyarázni világosan. A vita azért pozitív kicsengésű azt mutatja, hogy mégiscsak előre haladunk ezekben a dolgokban. Az európai jogalkotás, hát ez magától értetődő, a megerősített együttműködés már kezd bizonyos színezetet kapni, véleményem szerint. A továbbiakban újból kérjük majd, hogy mások is csatlakozzanak ehhez a két oldalú kezdeményezéshez. A két oldalú kezdeményezések megoldást jelenthetnek mint ez a francia-német kezdeményezés, de más területen is van hasonlóra a példa, és ez azt mutatja, hogy két tagállam is érhet el előrehaladást, három is, akár 27 is. Megvan az a 27 módja az előrehaladásnak, amit itt az Európai Unióban tapasztalhatunk, és én ezt vigasztalónak érzem. Kérdést is feltennék, és megjegyzést is elmondanék. Eva Bekerasszonyhoz intézem a kérdésemet, aki a francia-német házasságjogi kezdeményezésről számolt be. Nagyon fontos ez, mert rendkívül nagy a francia és német állampolgárok közötti házasság. Sajnos időnként jogvitákra is sor kerül ezen a téren. A gyermek elhelyezés kérdéseit majd később fogjuk részletesebben érinteni, illetve a feleségtartás kérdéseit, stb. A német, francia házasságban született gyermekek kérdésköre, ha elmondhatom, az európai-japán kapcsolatokból született gyermekek, illetve hát a japán jogrendben a vegyes házasságból született eh, gyermekek sora nagyon sok problémát felvet, és ezt kezelni kell más országok is nagy érdeklődést tanúsítottak, hogy ehhez az egyezményhez csatlakozzanak ez a francia-német kezdeményezéshez, és lehet, hogy erről szólhatnak még a jelen levők, hogy mérleget vonjunk, ahhoz még túl korai, mert alig száradt meg a tinta ezen az egyezményen ami a kölcsönös elismerést illeti az egyneműek közötti házasságok tekintetében, illetve a külön neműek közötti kapcsolatok elismerése, ez is egy nagyon fontos és ugyanakkor érzékeny kérdés. Úgy gondolom, hogy Nagyon sok ellentmondás van az egyes országok eltérő helyzetéből fakadóan nem feltétlenül konszenzusra kellene jutni a homoszexuális házasságok tekintetében, de véleményem szerint legalábbis valami minimális elfogadásra szükség van. Ezt garantálni kell az Egyesült Királyság a viktoriánus korra utalt ugyanakkor alapvető jogrendje nagyon előre haladt mindezeken a területeken, ez is a pragmatizmusokról tanúskodik. Mi Franciaországban viszonylag késünk ezen a területen, az egyneműek, illetve a külön neműek kapcsolatának elismerése, különösen a más országokból érkezők tekintetében viszonylag későn következett be, hát különösen ugye, ami pedig a legyen meg házasságot esét illeti. Szükségünk van egy európai szintű jogszabályra úgy hiszem. Akármilyen is lesz ez a jogszabály, a különböző együttélések, kapcsolatok elismerését kellene ösztönözni, akár egyneműek, akár különneműek kapcsolatáról van szó. Úgy vélem, hogy egy ilyen üzenetet kellene közvetítenünk más hatóságokhoz, önökhöz is, és a bizottsághoz is, hogy reméljük, hogy előre tudunk lépni. Franciaország illeszkedik más európai országok meglehetősen nagy számú sorába, ahol hát eh, nyitottak vagyunk, de nem túlzottan. És ezért is fontos az európai jogszabály megalkotása. Köszönöm a szót. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Köszönöm, szenátor úr, mondja az elnök. Konkrét kérdések és elhangzottak Becker asszony felé, megadom önnek a lehetőséget a választ. Um, Köszönöm. Boldogan válaszolok. Először is a megállapodást még nem ratifikálták, ez még nem lépett életbe, úgyhogy reméljük, hogy ezt a megállapodást fogják választani, és lesz majd tapasztalatunk ezzel kapcsolatosan. Nagyon nagy érdeklődést váltott ki, úgyhogy az biztos, hogy kényes területre kerültünk. A lényeg az, hogy szeretnénk rugalmasabban megoldani ezeket a problémákat. Több ország érdeklődését nyilvánította ki, de szerintem képviselőik ezt elmondhatják, nem akarom ezen országok nevét említeni. Levelet kapott a francia és a német igazságügyi miniszter és más EU tagok is kaptak levelet, körülbelül 5-10 ország csatlakozhat ehhez a megállapodáshoz. Köszönöm szépen. Ugyan ez az én benyomásom is, asszonyom. Vagyis most ezen a stádiumon túl kell jutnunk azért, hogy közösségi megoldást találjuk a 27 vagy majd a jövőben több tagállam számára. Igen, kényes területről van szó, a családjog területe, és ez a nemzeti bíróságok jogkörébe tartozik. Közösségi szinten a jogalkotás csak olyan kérdésekről lehetséges, amikor a szuverenitás az EU tagállamok osztják. Egyes országokban kényes kérdéseknek számít az azonos neműek házassága, az örökbefogadás, és jelen pillanatban ezek olyan területek, amelyek, amelyekkel kétoldalú kapcsolatok keretében gyorsabban lehet foglalkozni, mint az EU szintjén. Szerintem éppen ezért ez pozitív tapasztalat, és ez valószínűleg elvezet minket a megfelelő megoldásokhoz. Senki nem kért szót, így most felkérem Diaz eh, Tezserát, Tezserát, a spanyol szenátus képviselőjét. Kérem, hogy eh, foglalja össze a vitát, és tartsa meg eh, záró összefoglalóját. Köszönöm szépen, elnök úr! Olyan területről van szó, amely anyagi jellegű terület a szállampolgárok, vagyis eh, a, az emberek számára felnőttek, nagykorúak, akik úgy döntenek, hogy együtt élnek. A kérdés az, hogy az államnak el kell -e ezt ismernie, el kell -e ismerni egy személyes döntést, amely a magánéletre vonatkozik. Ehhez technikai eszközöket alkalmazunk, amelyek nem empirikus eszközök, hanem olyan eszközök, amelyek már bebizonyították létjogosultságokat. Most ez nem empirikus tudomány, hanem az értékelés tudománya, hiszen mindannyian most szerezzük a tapasztalatukat erről. A magánéletről és az egyéni szabadság jogokról van szó, de ugyanakkor a jogi fegyelmet is teszteljük. A szociológusok azt mondták, hogy kb. 17 különféle családi modell létezik ez mutatja, hogy mennyire különbözőek és mennyire bonyolultak a jelenlegi helyzetek. Ez komplex és igen összetett, már elvont egyetemi szinten is, és még bonyolultabb a gyakorlatban. Nagyon nehéz valamiről úgy rendelkezni, ami ilyen bonyolult, hogy azt ne egyszerűsítsük le. A az akadémiai szinten először is a bonyolultsággal kezdtek foglalkozni. Nem az első hozzászólásról beszélek, hiszen ez politikai jellegű volt, hanem az egyetemi szakemberek, a szakemberek a bonyolultságra helyezték a hangsúlyt, és itt nagyon konkrétan jártak el, főként a bilaterális eszközökben látták a megoldást, mint a francia-német megoldás. Igen, érdekes megoldásokat ismertettek velünk, és ön is, elnök úr, érdekes javaslatot tett, mégpedig azt, hogy összegezzük a helyzetet, ezt már ismertük, még mielőtt idejöttünk, de meghallgatva a kollégákat, elmondták, hogy mennyire méreható, mennyire összetett ez a helyzet, úgyhogy most ezt még jobban átérezzük. Vannak kétoldalú modellek, kölcsönös elismerési formulák, a származás, vagyis az eredeti minősítés kérdése, és a másik ország jogrendszerének aspektusa ezek, újabb civilizációs fokozatok, olyan kulturális vívmányok, amelyeket nem lehet minimálisra csökkenteni. Ma 2010 végén, mivel ebből a sok rétűségből, bonyolultságból indulunk ki, és az összes tagállam jogrendszerének elismeréséből, hiszen ez egy civilizációs vívmány, arra is rájövünk, hogy ez egy igen kényes emberi vívmány is, ami a 21. század eredményét tükrözi. Erre kell hagyatkoznunk, és így kell tovább haladnunk, előre lépnünk. A kétoldalú megoldás jó, hogyha ez tartós az, hogy 10-14 tagállam fog össze, egy ilyen formulát választunk. Ez is nagyon jó, hogyha ez megállja a helyét a gyakorlatban. Egyébként elnök úr gesztusaiból kiolvastuk, hogy a lehetőség szerint 27 tagállamnak kellene egy, együtt dolgoznia, bólintott, és én megértem, hogy így gondolkodik, biztos, hogy ez lenne az ideális, de ilyen vagy olyan módon mindenképpen továbbra is elő kell, előre kell lépnünk, és egyetlen egy célt kell keresnünk, mégpedig a bizonyítanunk kell az, hogy megdolgozunk a juttatásunkért, vagyis hasznosak vagyunk az állampolgárok számára, ezt kell bizonyítanunk. Annyit mondok, mint bíró, magisztrátus, elmondom, hogy én nagyon sok párt összeházasítottam, majd elválasztottam. A polgármesterek mindig nagyon boldogok házasságkötés elején, idején de legyen ez az útmutató számunkra, vonjuk le a tanulságokat, és nem akarjuk természetesen időnket vesztegetni azzal, hogy ma idejöttünk, így befejezem. Köszönöm szépen, szenátor úr. Szeretném kiemelni azt, hogy teljes mértékben egyetértek az ön megjegyzéseivel. Köszönöm még egyszer a hozzászólását. A legfontosabb az, hogy előre menjünk, mégpedig világosan és átfogó jelleggel. Az egyik hozzászóló azt mondta, hogy időnként a nyelvezetünk nagyon technikai jellegű, Roma 3, Brüsszel 2A, ezt a közvélemény nem tudja megérteni, viszont üzenetünket megértheti, mégpedig az, hogy mennyire fontos egy jogi aktus. Én a világos meghatározás mellett vagyok, pontos meghatározás mellett, még a családjog területén is. Egyformán kell értelmeznünk, mit a tét, és így kell az európai jogot megalkotnunk. Köszönöm a vita összes résztvevőjének a hozzájárulást, igen, bölcs gondolatokat hallgatunk, ez a következő soron következő munkánkat mindenképpen élénkíteni, összenézni fogja itt az EP-ben is, és a nemzeti parlamentekben. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a szenátor úrnak, és a titkárság minden tagjának, és mivel most dél van, éppen ezért felkérem önöket arra, hogy a szülés második részére térjünk át, mégpedig a határon átnyúló öröklések kérdésére. Most pedig kollégám Kurt Lechner fog elnökölni. És Schöller Bronz lesz a társelnök. Kérem, hogy foglaljanak itt helyet.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 Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ich habe... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! innen ebből a székből szeretném elmondani mondandómat, majd az elnökséget átadom a kollégámnak. Először is előadóként szeretném önöket üdvözölni, már előre nagy várakozással nézek a vita elébe. Itt van a Brüsszel 1, Brüsszel 2, és egy sor igen érdekes rendelet a magányjogról, és a már meglévő jogokat kellene minősíteni. Újfajta jogról van szó, ami új helyzetet hoz létre aus den Mitgliedstaaten erfolgt. A parlamenti képviselőkkel együtt a nemzeti parlamenti képviselőkkel kívánjuk ezt megbeszélni, a családjogi kérdéseket, de sok itt az átfedés a családjog és az öröklési jog között, és mindenképpen elkerülhetetlenül ez nagy probléma. Ezt ki kell emelni. 12 millió európai él jelen pillanatban másik tagállamban, és egy olyan tagállamban, ami nem az ő országa, és nagyon sok esetben határon átnyúló következmények vannak. Hogyha egy lengyel vagy német állampolgár Franciaországban vagy Belgiumban él, ott van a lakóhelye, szokásos lakóhelye, és ha van pénze, most az ingatlanról feledkezzünk meg, valahol Belgiumban, vagy Németországban, vagy Lengyelországban. Lengyelországban és Németországban úgy fogják ezt eh, venni, hogy eh, a német eh, jog keretében kell vele foglalkozni, viszont a francia és a belga jog szerint úgy tekintik, hogy az egész vagyona, vagyonával a saját államának kell foglalkoznia. Belgiumban ez nem, ezt kiavítom, ez mégsem alkalmazandó, de francia szemszögből ez éppen ezzel ellentétes. Francia vagy belga állampolgárok, akik Németországban vagy Lengyelországban laktak életük végén, francia szemszögből velük is a francia öröklési jog értelmében kell foglalkozni. Mert másút az utolsó lakóhelyet veszik figyelembe, az releváns Belgiumban, másképpen foglalkoznak ezzel, mint Franciaországban. De itt nincsen lehetőség arra, hogy koordinálják a határozatokat, és arra sincs lehetőség, hogy a hogy másképpen foglalkozzanak a bírósági határozatokkal. Mert a tagállamok az állampolgárságra hagyatkoznak, és erre alapozzák a jogukat. És nagyon sok különbség van itt a tartózkodási vagy lakóhelyet illetően a bírósági ítéletek, határozatok kölcsönös elismerésére kell törekedni, viszont az Európai Bíróság rendeletei nem vonatkoznak öröklésre. Amikor mindkét ország ugyanazt a jogot alkalmazza, vagyis az állampolgárság szerinti jogot, akkor itt nem áll fenn az, hogy az egyik döntést ne ismernék el a másik országban, de itt nincs harmonizáció ezeken a területeken, és nincs konvergencia, ahogy ezt a német-francia esetben láttuk. Ez egyébként jó módja annak, hogy az európai jogra tekintsünk, viszont ezt központilag nem alkalmazzák. Ami pedig a nyelvet és a fordítást illeti, az eredeti szöveg franciául van meg, azután vannak fordítások, és lehet, hogy itt ebben már nagy nehézségek rejlenek. Ami pedig a lényeget illeti, az alkalmazandó jog és a bíróság, illetékes bíróság a szokásos lakóhely és az állampolgár szerinti jog szerint jár el. Az állampolgárság kérdését sokszor nem veszik figyelembe, ott van az alkalmazandó jog és a felelős bíróság, vagyis az utolsó tartózkodási hely bírósága, de az állampolgárság választhatja a saját államának bíróságát is, és az összes bíróság bírálja problémákat lát ebben, és nagyon sokszor a tartózkodási hely jogát választják. A lényeg az, hogy a különböző tanúsítványokat kölcsönösen el kell ismerni. Pascual doktor, Pascualis doktor fog erről beszélni, nem sokára, amikor is a, az európai öröklési bizonyítványról lesz szó. Vannak különböző határozati kérdések, amelyekről szintén határozattal kapcsolatos kérdések, erről is szó lesz. A tanácsban, a parlamentben ezeket az alapelveket általánosságban elfogadtuk, és eljön a nap, amikor azt fogjuk mondani, hogy most már abba hagyjuk ezeket az állandó vizsgálatokat, mert így nem jutunk sehova, hiszen olyan sok részlettel kell foglalkozni. Először is, ahogy elmondtam, a nemzetközi magánjogot kell itt szabályozni, de a, az anyagi jogban vannak átfedések, nem a hatályról van szó, hanem az öröklésről. Például Franciaországban az öröklés, a vagyon megosztására vonatkoztatják ezeket, a Németországban pedig ez az anyagi jog körébe tartozik, úgyhogy ez nem csak a az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos, hanem a helyi törvények szisztematikus alkalmazására. A másik pedig, hogy hogyan lehet a szokásos tartózkodási helyet definiálni, ezzel kapcsolatosan is van néhány megfontolás, de ez a definíció nincs benne a szövegben, ahogy ez egyéb jogi aktusok esetén előfordul, és a nemzeti jogban ezt az információt nem pontosítják. Azután ott van a 27-es cikk az ordre public kérdése, és ez is problémákhoz vezethet a nemzeti parlamentekben. Természetesen ez olyan dolog, ami az emóciókhoz kapcsolódik, hiszen emóciókról, érzelmekről, tradíciókról van szó, de ha ezt megnézzük egy kicsit közelebbről, akkor látjuk, hogy néha ezt eltúlozzák. Ott van az ordre public kérdése, és a közrend. Vannak olyan, például Skóciában, Angliában olyan törvények, amelyek nem kötelező érvényűek öröklés esetén, viszont nekik is megvannak a sajátos jogi részleteik. Az a probléma, amelyről most szó van, ezzel kapcsolatosan a belga szenátus a nyelvi és fordítási kitételeket kritizálja, mert ez a belga állampolgárokra alkalmazandó akkor, amikor elköltöznek és hogyha már nem a belga öröklési jog érvényes, nagyon gyakran nem veszik figyelembe, hogyha egy állampolgár elköltözik országából, megváltozik a lakóhelye, akkor van egy olyan pont, amikor ez olyan, mintha meghalt volna. Az a ötlet, hogy valaki elköltözik az országából, azért, mert úgy érzi, hogy meg fog halni, és másik országba akar meghalni, és ez öröklési szempontból kedvezőbb lesz, hát ezzel nagyon messzire megyünk, és inkább a tényleges helyzetre és szociális összefüggésekre kell összpontosítanunk. Pasqualis úr szólni fog az öröklésről, majd pedig Pascal Chassin az alkalmazandó jogról és a családtagok védelméről szól, majd pedig eh, elmondom, hogy azért a szöveg egy részének eh, megszövegezése nem annyira jó, úgyhogy eh, még a szövegen változtatni kell, meglátjuk, hogy majd ez hogy alakul. Lehet, hogy a preambulum bekezdésekben néhány szabályt majd rögzíthetünk. A tervezet nem túl sikeres erre vonatkozóan, és meg kell nézni az eredeti szöveget is. Egyébként ez vonatkozik a fordításra is, ami pedig a bizonyítványt illeti, az öröklési bizonyítványt, itt van a szubszidiaritás kérdése, a panasztétel, jogorvoslat. A Bundestagban volt erre már panasz. Ez olyan dolog, ami talán más országokban nem létezik, ez nem olyan dokumentum vagy okmány, amit a bíróság ad ki. Beszélünk a bizonyítványok elismeréséről, az öröklési bizonyítványról, és ennek a tényleges hatásáról is, az, arról is, hogy hogyan fogják ezt végrehajtani. Az öröklésre vonatkozó német jog Itt a bírósági határozókat, határozatokat követik, hiszen általában az emberek elfogadják ezeket a határozatokat. De nem ez a lényeg ennek az ügynek, hanem az, hogy az öröklési bizonyítvány keretében védjük a jogi aspektusokat. Ha valaki átlépi a határt, akkor az öröklési bizonyítványban bízni akar, vagyis abban, hogy ezt elfogadják másút is, és ez az egységes piac támogatja. Nagyon sok határon átnyúló kérdéssel kell még majd foglalkozni. Végül pedig szeretném elmondani, hogy nem képzelhető el, hogy az összes esetet előre lehet irányozni, előre lehet látni, és ezeket mind kielégítő megoldásokkal lehet megoldani. Lehetnek olyan törlések, amikor, vagy meg semmisé nyilvánítások, amikor valaki azt mondja, hogy ez a mandátumán kívülre esik, vagy megbizatásán kívülre, de ebből azért egyre kevesebb van, és éppen ezért az állampolgárok megfogalmazhatják utolsó kívánságukat, vagyis a végrendeletüket, és éppen ezért ez az öröklési szabályokban helyet kell, hogy kapjon. Ami pedig a jövőt illeti, hát ne kell, hogy szülessen az eredmény. Azon állampolgárokra vonatkozóan, akik saját országukban élnek. Semmi nem fog változni ezzel az új joganyaggal, hogyha egy másik országban van tulajdonuk vagy befektetésük, akkor jobb helyzetben lesznek, mert az öröklés ugyanazon szabályoknak lesz most már kitéve határon átnyúló esetekben is. Nehéz viták vannak a tanácsban erről, mert nagyon nehéz ez a terület, de szerintem a tanács és, egy, és a parlament eredményt fog elérni ezzel a rendelettel. Meg vagyok győződve arról, hogy itt eh, a presztízs gondolkodásról is szó van, mert nagyon sok minden új mindenben a tagállamok számára, úgyhogy a tanács és a miniszterek tanácsa ezzel számot kell, hogy vessen. Viszont így olyan rendelet szer tervezetet tudunk majd előterjeszteni, amelyről a parlament szavazni tud. Nagyon nagy érdeklődéssel várom a hozzászólásokat. Köszönöm. Elnézést kérek. Pascualász úr. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A közösségi rendelet tervezete az öröklésről nagyon fontos, és nagyon fontos elmondani, hogy ez egy nagyon fontos terület, amely rendkívül módon kihat a polgárok életére. Amikor vagyont szereznek, örökléssel, akkor különböző okiratokat állítanak ki, közjegyzők és más hatóságok. Nagyon sokszor szükség van hiteles okiratokra, például a végakarat, a végrendelet hiteles példányára, amit közjegyző hitelesét, vagy a vagyontárgyak felsorolára, vagyonleltárra, illetve olyan okiratokra, amelyek az örökösödési jogokat biztosítják. Remélem, hogy a jogszabály tervezet, amely jelenleg vita alatt van, lehetővé teszi minden polgárnak, hogy hiteles okirat birtokában, amely nagyon sokszor közjegyzői okirat, el tudjon járni saját országában egy ottani közjegyző előtt, anélkül, hogy más Európai Uniós tagállamba kellene utaznia. Illetve, ha elutazik máshova, akkor ugyanazt az okiratot vihesse magával egy adott ország hatóságainak is lehetővé kell tenni azt, hogy hiteles okiratot használjanak fel, amelyet más országban állítottak ki, hogy ez egyenre értékű legyen egy abban az országban kiállított okirattal. Miért fontos a hiteles okiratok használata? Azért, mert ez mind a polgárok, mind a hatóságok szempontjából nagyon lényeges, hogy hiteles dokumentumokat mutathassanak be, mert azok bizonyító erejűek. És ez a bizonyító erő lehetővé teszi a hagyatéki eljárásban a nagyobb jogbiztonságot. Ahhoz, hogy egy dokumentum az értékét veszítse, ahhoz elég, hogyha már nem abban az országban mutatják fel, ahol kiadták. Nincsenek olyan közösségi jogszabályok egyelőre, amelyek ezt a területet rendeznék, úgyhogy egyelőre a nemzetközi vonatkozásban az egyes tagállamok joga érvényesül, de ezek a tagállamokban eltérőek, tagállamokként eltérőek, és a jogalkalmazás is tér az egyes jogalkalmazók között. Meg kell birkózni ezzel a feladattal, a 26-os preambulum bekezdés, illetve a rendelet 34 35-ös cikke foglalkozik ezek a kérdésekkel, hogy a közjegyzők által örökösödési ügyekben kialakult okiratok más tagállamban is érvényesek legyenek ezek a rendelkezések ö, ö, olyanok, hogy egyesekről kérték, hogy ezeket töröljék, de úgy látom, hogy az ellenkezés sok esetben abból is ered, hogy nem értik pontosan, hogy miről van szó. A tervezett bírálói talán nem értik pontosan, hogy miről van szó. Biztos vagyok abban, hogy a teremben ülők közül is nagyon sokan személyesen is tapasztalhatták, hogy eh, mi a helyzet a hiteles örökösödési okiratokkal, és hogy mit jelent ez a kifejezés. A tervezett bírálói eh, azt mondják, nem értik, hogy milyen értéke lehet egy elokiratnak eh, a nagyotéki eljárásokban, és konkrétabban az ellen is volt ellenvetés, hogy ezek az okiratok nem lehetnek egyen értékűek bírósági határozatokkal, mert egy közjegyző okiratot közjegyző ad ki, és ez ellen bíróságra lehet menni. Lehet, hogy azok, akik ezt mondják, nem ismerik a hiteles okiratok természetét természetesen bíróságon jogorvoslatot lehet kérni ellenük, azonban egy ilyen okiratot hitelesnek minősít, egy ilyen okirat hitelesnek minősül más országban is, nem csak abban, ahol kiadják. A hiteles okiratnak bizonyító ereje van, sokszor végrehajtható is, és szerintem ez a lényegi kérdés, hogy nem csak a kiadási országban ismerjék el. És az, hogy bíróságon jogorvoslatot lehet kérni ellene, nem hat ki a, uh, instrumentum természetére. Ennek a kimenetelnek a biztosítása közösségi szinten is fontos, mert egyébként nem teljes. És nem lesz jogerős, és nem lesz bizonyító erejű. A közösségi jogalkotó azonban készen áll arra, hogy ilyen szabályokat meghozzon emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a közösségi vívmányokban már megtalálható a hiteles okiratok elismerése, amelyek jogerővel rendelkeznek. Ez a 68-as megállapodásban megvolt már, utána pedig a Brüsszel egyes megfelelő cikkében is megerősítést nyert. A 2003-as rendeletben, amely a házasságjogi kérdésekben született okiratok jogereivel foglalkozott, nagyon sokszor hivatkoztak erre, a jogerőre emelkedés, illetve a 2004-es rendelet, amely a jogerős instrumentumokkal foglalkozik, tehát pontosabban a, 2, a 2201 per 2003 ő volt. Még egy fontos felvetést elmondanék, hogy a közösségi definíciója a hiteles okiratnak az Európai Bíróság által került megállapítása a Unibank ítéletben 1999-ben június 17-én. Ez azt jelenti, hogy a, az okirat hitelességét megkérdőjelezhetik egy ilyen közhatóság előtt a jogerő azonban nem csak abban az államban érvényesül, ahol kiadták az okiratot, hanem más államokban is. Ez az európai jogerős okiratokról és a tartási jogokról szól a közösségi jogban, tehát ez a kérdéskör már vagy 40 éve megvan, hogyha visszamegyünk a Brüsszel egyesre. A közösségi jogalkotásban közösségi szabály szabályozza egy ilyen okiratnak a bizonyító erejét. Különösen az örökösödés kapcsán van ennek fontossága hogyha egy ilyen okiratról van szó, egy hiteles okirat, például vagyon leltár formájában megvan, akkor ez olybá minősül, hogy ezt el kell ismerni az Európai Unió teljes területén. a hiteles okiratok kiadása más területeken, például tanulmány összehasonlítja a különböző tagállamokban található helyzetet, és ennek alapján a határozatot elfogadták. Ez azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. A tanulmány mindenek előtt ami a közokiratok alkalmazását illeti az EU-ban a összehasonlító jog területén vizsgálták a formalitásokat, az alaki vonatkozásokat, amelyek egy okiratnak az eredetére vonatkoznak, tehát az fontos kritérium, hogy dokumentált legyen, teljes körön dokumentált, és amelyben foglalkozik kíván a parlament a közjegyző jogiratok határon átnyúló hatájával. Az Európa Parlament a, az európai közjegyzők szervezetét is felkérte, hogy egy összehasonlító tanulmányt végezzen el hat európai tagállam vonatkozásában, Olaszország, Anglia, Svédország, Románia, Lengyelország, hogyha a különbözőségeket vesszük figyelembe a különböző jogrendeknél, amelyeket vizsgálunk, akkor 2008. decemberében Strasbourgban jóváhagyott jogszabály az európai hiteles okiratokra vonatkozóan kulcsfontosságú vonatkozásokra mutat rá, és ugyanúgy a polgárjogi és a angol száz jogrend különbözőségeit is feleleveníti. A határokon átnyúló alkalmazása a közjegyzői okiratoknak azt is magával vonja, hogy a szabályozást jogszabályokban kell lefektetni, hogy ez az alkalmazás megkönny- könnyebbé váljon az Európai Unió területén, hivatkozás értéke is legyen és ezt el is értük összefoglalásként. Fontos, hogy legyenek egyszerű, világos szabályok, hogy a közjegyző okirat ugyanolyan hatályú legyen egy tagállamban, mint ahol kiadták abban a tagállamban az adott tagállam jogszabályaiban foglalt szabályok szerint, ha hiteles egy okirat, akkor az másik tagállamban is legyen az a rendeltetési országban, és ugyanolyan hatással legyen, és ugyanígy nem lehet nagyobb hatája a rendeltetés szerinti országban, mint a helyi, a kiadás szerinti tagállamban ennek az okiratnak. bíróság előtt jogorvoslat kérhető ellene a rendeltetés szerinti országban is. Lehet, hogy előfordulhatnak különbségek, hogy hogyan működik ez adott konkrét területen, de a tanulmányok alapján a doktrina szerint, amelyet már kialakítottak, amikor ennek a rendeletnek a jóváhagyására kerül sor, akkor lehet, hogy egy hasznosabb és egyszerűbb, gyakorlatilasabb megoldást találunk, ami megkönnyíti ezeknek az alkalmazását a teljes európai területen. Köszönöm, Pascalis úr. Köszönjük ezt a részletes vitát, amely az autentikus okiratokról szólt, közokiratokról Európában. Bizonyára ez a következő években is még terítéken lesz, függetlenül attól, hogy milyen megoldásra jutunk a jelenlegi jogszabályban, a jelenlegi rendeletben. Most pedig megadom a szót Chassin eh, úrnak Franciaországból. Köszönöm. A 2009. október 14-i rendelet javaslat lényege, hogy egyetlen egy alkalmazandó jog legyen öröklési ügyekben, és eh, a kollíziós eh, szabályt illetően az elhunyt és azon ország joga között kell kapcsolatot teremteni, amelynek a joga alkalmazandó. Az előttem szóló már említette ennek különböző aspektusait, és az összes közjegyző foglalkozott ezzel a kérdéssel. Jung szenátor aláhúzta, hogy a családjog a kultúrán alapszik, minden egyes ország kultúráján és méreható szuverenitásán. Néhány szót szólnék arról, hogy milyen szakadást okozott az alkalmazandó jog változása egyes országok számára, és arról is, hogy az alkalmazástól, az új alkalmazástól mit válhatunk. Ami a megszakadás elvét illeti, itt különböző szabályok alkalmazandók a különböző országokban a vagyont illetően, és azt mondták, hogy ezt a szétválasztást, ezzel a szétválasztással hagyjanak fel. Az egységes rendszer mellett voksolók elmondták ennek előnyeit, mégpedig az, hogy az öröklés tervezését többek között lehetővé kell tenni. Természetesen mindennek Ezt az elvet tisztázni kell, és figyelembe kell venni, hogy például melyik országban található az az épület. Ez a, ez a védelem eltűnhet akkor, hogyha az új törvényben nincsenek biztosítékok. A 27-es cikkre szeretnék utalni, amely időnként a nemzeti jogalkotó számára nem kielégítő, és ez így van a francia parlament esetében is. A javaslat azt mondja ki, hogy a közrendre való hivatkozás csak kivételes lehet. Egyébként ez egyeseknek, egyesekben kértést vet fel, vagyis mit értünk ort publik alatt és szubszidiaritás elve alatt. Nem szabad elfelejteni, hogy ennek a szétválasztásnak a különböző hatásai milyen befolyást gyakorolnak a nemzetközi magánjogra és a családjogra, hiszen ez utóbbit védeni akarjuk. Első megjegyzésem az, hogy az elhunyt hogyan tervezte meg az öröklést, a másik hogyan rendelkezett, a harmadik pedig a vagyon felszámolása. Nagyon sok alkalmazandó jog van itt öröklés esetén, és éppen ezért nehéz valakinek saját öröklését megszervezni. Ha valakinek például ingatlanai vannak egy országban, vagy egy másik országban, akkor a javakat nehezen tudja elosztani, vagyis ezt megtervezni a jogutódok között a különböző szabályok esetleg megakadályozhatják az egyelő elosztást, és lehet, hogy a védelmi rendszert esetleg nem teszik, nem veszik figyelemben. Már korszerű rendszerek vannak érvényben, és így a jövőt biztonságosabbá tudják tenni. Például Franciaországban már előzetesen eh, le lehet mondani bizonyos jogokról, és ezt 2007-ben eh, vezették be a francia jogrendszerbe. Biztosnak kell lenni abban, hogy eh, az öröklés tervezése során egyetlen egy alkalmazandó jog legyen. Ez a nemzetközi magánjogi mechanizmus amelyet széles körben ismernek, alkalmazandó lehet egyébként a, az október 14-i tervezetben és annak 17-es cikkében ez már szerepel. Megkerülhetetlen az egységes törvény elve a személyek, családok védelme az öröklés során. A, az ilyen esetekben az alkalmazandó jog megválasztása mindenki számára nyitva áll, a lakhely szerint is, de tiszteletbe kell tartani a formát és a tartalmat azért, hogy a jogbizonytalanság esete nem erüljön fel. Viszont, ha valaki megtervezi a öröklését, akkor ezzel a családját is védi. Második megjegyzésem a proximitás elve az elhunytal kapcsolatosan. A szokásos lakóhely kijelölése azt jelenti, hogy a személye körül a legtöbb anyagi vonatkozást meghatározza fizetés, nyugdíj, egyéb jutatások, a különböző ingóságok vagy ingatlan vagyon, aktívumok, egyebek kérdésében. Az örökösöknek nehéz a az öröklés elemeit megismerni. Bizony kényes kérdésekről van szó egy elhunyt összes java esetében. Az első információs forrás az, ami a személyel kapcsolatos, és ami a legutolsó lakhelye közelére vonatkozik, vagy legközelebbi környezetére, és itt az alkalmazandó jog összhangba kell, hogy legyen az ugyanabban az államban található javakra vonatkozó joggal a másik pedig kik végzik a hagyatéki eljárásokat. Lehet, hogy ez egy harmadik fél lesz, aki ezt végzi, lehet, hogy az örökösök jelölik ki ezt a szervet. Ez a belső joggal kapcsolatos, de általában itt könnyebb megoldást alkalmaznak az öröklés esetében a cél az, hogy jobban védjék a családokat, és a végrehajtás az érdekelt felek jó akarata szerint történjen, valamint a gyakorlati szakemberek legjobb tudása szerint. Itt a liberalitásokat csökkenteni kell. A családnak is joga van arra, hogy harmonikusan történjen az öröklés rendezése. Ez a rendelettervezet egyébként azt jelzi, hogy az öröklési jognak kell a megoldást jelölnie, és egyébként jelölni kell az egyik paragrafus szerint azt is, hogy melyik tagállam törvénye szerint járnak el. Itt az összeférhetetlenséget is ki akarják küszöbölni. Féltünk, félhetünk attól, hogy itt harmónia hiány lesz a különböző felépő felek között. Szeretném lezárni és elmondani, hogy ami az alkalmazandó jogot illeti a család védelme érdekében, sokszor ez jogi bujócska tárgya, és a megfigyelők szerint igen oda kell figyelniük a bíráknak azért, hogy a megfelelő jogszabályt alkalmazzák, ami pedig a személy utolsó lakó helye szerinti jogalkalmazását illeti, ez lenne a leghatékonyabb és legegyszerűbb a családok számára. A különböző aktusokat is figyelembe kell itt venni. Minden országnak szokásai, hagyományai, mások és mások, például közjegyzőt vagy egyéb hivatalos személyt bíznak meg ilyen esetben. Ami pedig az aktusokat illeti, szeretnék szólni befejezésként a családi vagyonjog kérdéséről, Michel Grimaldi professzort szeretném idézni a Párizsi Egyetemről, aki azt mondja, hogy ami az ilyen jellegű aktusokat illeti, a formalizmus rendkívül fontos, tehát a formaságok, azért, hogy védjük a különböző érzemeket, amelyek sokszor sokkal erőteljesebbek, mint az ész, a józan ész törvényei. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sassa úr, kimerítő széleskörű prezentációt tartott. Tájékoztatott bennünket a családjog bizonyos vetületeiről, illetve a közös lakóhely után, ez volt a következő témánk, és most Lenka Leszai asszony következik, a Cseh Köztársaságból át is adom neki a szót. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a konferenciára. Lenka Leszáj, ez a pontos kiejtése a nevemnek, és még egyszer köszönöm. Az előadásom témája az, hogy az európai öröklési bizonyítványnak milyen tartalmas joghatásai vannak az európai javasolt jogszabály szerint. Ezt a témát tényleg egész nap boncolgathatnánk, ugyanakkor csak 10 perc áll rendelkezésemre, és ezért a kulcsfontosságú vonatkozásokra összpontosítanék. Az európai bizony, öröklési bizonyítványnak meg kellene könnyítenie a hanyadéki eljárásokat az Európai Unió területén. Mint ahogyan hallhatták, vannak különbségek abban, hogy hogyan készülnek a végrendeletek, és hogy milyen feltételekkel tudják a hagyaték eljárásokat elrendezni a örökösök és hagyatékosok javára, ha megnézzük a bizottság javaslatát. Ez a tervezett öröklési bizonyítvány ugyanolyan tartalommal rendelkezne az Európai Unió teljes területén, a származási, a kiadási ország és a rendeltetési ország területén is. Nagyon fontos a javasolt rendelet 36-os cikke. A fő ellenvetés ezzel szemben az, hogy bizonyítani kell, hogy a hagyatékosoknak bizonyítaniuk kell, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, ugyanígy a vagyonkezelőknek is kapcsolódás áll fenn a tartalom, a véleményed tartalma és a öröklési bizonyítvány között. Ezért a spanyol fél azt javasolta, hogy megfelelően szabályozzuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ennél a bizonyítványnál más tagállamokban is. Ezért a 36-os cikk Nyolcadik bekezdése, első albekezdése a módosított szöveget a, a, ez év júniusi spanyol elnökség alatt azt javasolták, hogy ezt módosítsák. Mi a tartalmi követelmény? A tartalmat a megfelelő jognak kellene szabályoznia, a alkalmazandó jog joghatásaiban el kell dönteni, hogy ez vajon arra a célra korlátozódik-e, amire kiadták az öröklési bizonyítványt, e, és nem tartalmazhat a szükségesnél több információt, világosnak kell lennie, közérthetőnek, és e, a bizonyítványban szereplő adatok e, a javasolt rendelet 41-es cikkének második bekezdése alá tartoznának a kiállító hatóság elnevezése, a kiállítás dátuma, az alkalmazandó jog, a dátumok, a egyes személyekkel kapcsolatban és az örökösödési jogok. Ezek az adatok némelyik azonban nagyobb precizitást igényel. A HIJK albekezéseket kell nézni, és a bizonyítványok, azok nem tartalmazhatnak olyan tételeket, amelynél a, az, egy, az örökösök vagy a hagyatékosok bizonyos tagállamok ban már olyan aktusok léteznek, amik meghatározzák a, a, az eloszlás mértékét. Az, az a cél, hogy az örökösök jogosultságát más tagállamban is bizonyítani kell. Ezért fel kell sorolni a vagyonleltárban más tagállamban található vagyonokat is, amelyekre igényt formálhatnak. A bizonyítvány nem sorolhatja fel az egyes örökösök egyes okait, vagy ezt korlátozva, amelyek a HEJK-ra vonatkoznak, ugyanabban a cikkben az Európai Örökösödési Bizonyítvány nem szolgáltathat okot ezekre a jogokra az alkalmazandó jog keretében. Az Európai Örökösödési Bizonyítvány az kifejezetten az alkalmazandó jog eh, megfelelő kitételeire vonatkozna, és meghatározza, hogy mely testület az irányadó ebben. Az Európai Örökösödési Bizonyítvány ugyanakkor nem sorolhatja fel azokat az eljárásokat, amelyeket az örökösödési, illetve hagyatéki eljárás során el kell végezni, amelyet a K betű alatti rész szabályoz. Melyek kellene, hogy legyenek a joghatásai az öröklési bizonyítványnak. Automatikusan elismerhetővé kell lennie minden európai tagállamban. Ez releváns a bírósági ítéleteknél is különösen olyan helyzetekben, ahol nehézségek merülnek fel a döntés elismerésével kapcsolatban először is meg kell határozni a joghatásokat, a ö, személyek szabad mozgásával kapcsolatban a belga és a spanyol elnökség módosítási indítványait meg kell nézni minden tagállamban, anélkül, hogy konkrét eljárás alá kerüljenek a tartalom érvényessége, mint ahogyan azt a 42-es cikknek a hashtag bekezdésében javasolták 37-es, 38-as, 40-es és 43-as cikk. Nagyon fontos. Ugyanakkor nincs arra garancia, hogy nem ismerik el, nem ismernek el valamilyen határozatot. A korlátozott időmben, amit kaptam, elmondanám, hogy melyek a kívánatos joghatásai az Európai Öröklési Bizonyítványnak hogyha beadják ezt a bizonyítványt, akkor meg legyen a lehetőség az érvényességének az ellenőrzésére, és ezért úgy vélem, hogy helyén való megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy elektronikus ö, ö, tárban helyezzék el, mint ahogy aztán a Max Planck Institute javasolta az Európai örökségi Bizonyítvány van érintett felek, beleértve a vagyonkezelőket, és meg kell nézni, hogy ezek a felek együttesen és jóhiszeműen lépjenek fel a jóhiszeműségre már megvan az egyes tagállamokban a, a vagyon jogi szabályozás, mely jogszabályok veszik figyelembe az európai öröklési bizonyítványt, az európai kereskedelmi vagy vagyon tár ezt számos Munkabizottság felvetette, ugyanez a javaslat ebben az évben, júniusban a bizottság által jóvágyásra került. Az Európai Öröklési Bizonyítvány célja, hogy bizonyítsa a jogosultságot egy vagyon tárgyra, abban az országban, annak nem az illető származási országa, és bizonyítékként mutathassa fel az örökös, illetve a vagyon kezelője. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen Leszai asszony előadását ezen a, ebben a nagyon összetett kérdésben bizonyos államok ö, ö, talán nem is igazán értik, hogy mi ez a téma, mert rendkívül összetett témáról van szó. Még azt hiszem tíz perc áll rendelkezésünkre a vita. Tomei úr a német parlamentől kért szót. Köszönöm. Szeretnék visszatérni megjegyzéseire, mégpedig kritikus megjegyzéseire az általam elmondottakat illetően. Még mindig fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatosan, de hogyha egy bizonyítvány jellegű iratot szeretnénk, és hogyha azt akarjuk, hogy ez azt akarjuk, hogy hitelesek legyünk, akkor ennek életbe kell lépnie. És Szerintem figyelembe kell venni a korábban tett megjegyzéseket. Nekem is vannak gondjaim azzal, hogy az állampolgárságot vegyük alapul, de meggyőződésem, hogy valamilyen döntésre kell jutnunk, és legyen az alap az állampolgárság, vagy pedig az utolsó szokásos tartózkodási hely, dönteni kell. az utolsó tartózkodási helyet veszük, akkor talán nem veszünk figyelembe mindent, ami még ezzel kapcsolatos. Amit Leszai asszony mondott a bejegyzésről, nyilvántartásról, szó volt arról, hogy szeretne egy központi nyilvántartást Németország, akkor értelme lenne megvizsgálni szerintem azt, hogy az európai öröklési regisztert vagy nyilvántartást be kellene vezetni. Néhány országban van ez, Németországban még nincs, úgyhogy azon gondolkodom, hogy talán érdemes lenne összekötni ezeket a különböző nyilvántartásokat. Jongor, köszönöm, elnök úr. Lenne nekem is egy megjegyzésem a, az öröklési bizonyítványról. Körülbelül egy évvel ezelőtt folytatunk erről vitát a francia szenátusban, és természetesen kedvező véleménnyel voltunk a közösségi kezdeményezésről. Ugyanakkor felhívtuk a véleményt, a francia kormány és a különböző európai hatóságok véleményét arra, hogy Franciaországban, de talán más országokban is, nem tudom, van egy eh, mechanizmus az öröklési rezerv, ami a ami védelmi rendszer az utódok, az örökösök vagy a partnerek számára, és ez azt jelenti, hogy tartalékba teszik az örök lőtt vagyon egy részét, harmadát vagy negyedét, attól függően, hogy hány gyermek volt, vagy hány örökös van, és felhívtuk az európai jogalkotók figyelmét arra, hogy ezt az úgynevezett tartalékot érdemes lenne bevezetni. Mi Franciaországban ehhez ragaszkodunk, és a rendelet tervezet ez jó lenne, hogyha tartalmazná, szeretném, ha valaki tájékoztatna bennünket arról, hogy hogyan is halad ez az ügy. Köszönöm, egészen röviden szeretnék beszélni erről. Nem akarom a német parlamentet bírálni. Az jó dolog, hogy pozitív eredményt értünk itt el, és az is jó, hogy a nemzeti jog foglalkozik ezzel, nem csak egy egyszerű tisztviselő tart, javasolta ezt. Az, hogy az állampolgárság legyen az alap, most nem akarok erről hosszasan vitatkozni, de körülbelül hat évvel ezelőtt, amikor a zöld könyvről volt vita, akkor ugyanúgy reagáltunk, mint ön. De amikor átrágtuk magunkat az anyagon, akkor arra a következtetésre jutottunk, hogyha hogy az embereknek meg akarjuk adni a választási jogot, és csak ez az egy kombináció működne, hogy az állampolgárság öröklés esetén ez jó kiindulási alap. A szokásos lakhely, tartózkodási hely és a alkalmazandó jog megválasztása szerintem ez az egyetlen egy követendő út. Így tudunk előre haladni. Beszéltünk egy másik kérdésről is, amelyet ön felvetett. Az EP-ben összeültek az előadók és az árnyék jelentéstevők a tanácssal együtt, és Peter professzor és megbízást kapott arra, hogy tanulmányt készítsen néhány kérdésről. Ha megnézzük azt, hogy milyen sokféle ügy fordul elő, akkor túl sok minden nem fog változni. De vannak azért itt pozitív tények, hogyha egy német állampolgár, francia állampolgárral házasodik Franciaországban, és ott él, akkor a német törvény szerint ő a német öröklési jog hatájába tartozik. Ami a gyermekekkel vagy feleséggel kapcsolatos vitát illeti, hogyha a pénzt mondjuk visszaküldi az ingóságokat, vagy a készpénzt Németországba, akkor a francia jog egyáltalán nem segít a francia, francia családnak, csak a német jogot kell alkalmazni, de egyébként ez a garancia rezerv Németországban is létezik a családok számára, csak ez egy kicsit másképpen működik, mint önöknél. Viszont, hogyha ilyen szemszögből nézünk a dologra, akkor ezek nem fognak rosszabbodni. Most egyébként a határon átnyúló esetekről beszélünk. De ahogy elmondtam, itt a parlamentben kiadtunk egy tanulmányra való megbízást, és meglátjuk, hogy majd ez hogy alakul. Átadom a szót Lord Beretnek, aki összefoglal. Köszönöm szépen a nemzeti parlamentek de köszönetet mondok, és eh, az ülés szervezőinek is nálunk vannak közjegyzők, de másképpen működnek, mint azok, amelyekről itt szólt. Én azt is tudom, hogy az LK kormánya nem részese ezeknek a javaslatoknak, nem kívánja őket alkalmazni, legalábbis jelen pillanatban, és egy szakbizottságnak vagyok az elnöke a Lordok házában, megvizsgáltuk ezt a bizottsági javaslatot igen, igen, körültekintően, és kiemeltük az, hogy mennyire bonyolult mindez. Egyébként ma délelőtt is rámutattak erre néhány másodperccel ezelőtt ön elnök úr és az ön kollégái a Bundestagból is rámutattak erre. Igen, világos, és nem akarok egy újabb példával szolgálni a tipikus angolra, akire a kollégám utalt nem régen. Mi valóban azért úgy gondoljuk, hogy vannak problémák az állampolgárok számára, akik határon átnyúló kérdésekkel vagy ügyekbe keverednek, vagy ilyen ügyeik vannak, és az állammal van, valóban vannak gondjaik. De az, hogy egy átfogó, egységes megoldást ajánljunk, ennek vannak veszélyei, és lehet, hogy még bonyolultabbá tesszük az ügyeket, mint amilyenek most ezzel. Itt annyira összefügg minden a nemzeti vagyonjoggal, a nemzeti kultúrával, hogy szerintem sokkal óvatosabban kellene eljárnunk. Egyébként a bizottság ezt meg is tette a, például a büntetőjog jog esetében, és itt nagyon jelentős sikert ért el. Lépésről lépésre sikerült a sajátos ügyeket megoldani, és nem pedig egy mindenre alkalmazandó megoldást találtak ki. Ami az Egyesült Királyságot illeti, nekünk sajátosak a jogi hagyományaink a vagyonjogot illetően, és az, hogy elköteleztük magunkat azon fogalom mellett, hogy a hogy valaki, aki örökül akar hagyni valamit, a vagyonával szabadon rendelkezhessen. Nálunk nincsen clawback, és ez viszont igen nagy kérdés az Egyesült Királyságban. Azra kérném a jelenlevőket, értsék meg, hogy a közjegyzők szerepe az Egyesült Királyságban is, lehet, hogy még más tagországokban is, nem teljesen ugyanaz, mint ahogy azt a tisztelt hozzászólók írták le ma délelőtt a hozzászólásaikban, és az ítéletekben a az, az ő ítéleteiket vagy határozataikat illetően is nekik más a szerepük az ő döntésüknek más a szerepe. Amikor mi megvizsgáltuk a javaslatot, akkor ebből azt arra következtettünk, hogy itt nem hogy ne csak a bírósági határozatokat, hanem a közjegyzői végzéseket is figyelembe kell venni. Most ami a vagyon átruházást illeti az LK-ban vagy másod, itt mindenképpen bizonyos képviseletet biztosítani kell, ez már szokás, és hasonló gondjaink vannak az autentikus instrumentumokkal is. Tudom, elnök úr, hogy az idő rohan, megértem, hogy az Egyesült Királyság a, vagyis úgy veszem, hogy az Egyesült Királyság követi a javaslat alakulását, és a kérdés az, hogy az opt-outot fenntartjuk-e, vagy pedig mégiscsak csatlakozunk ehhez, ezt majd a végpontnál dönt el, de meg kell néznünk, hogy a szokásos tartózkodási hely az alkalmazandó jog esetében ezt mindenképpen finomítani kell, mert nincs megfelelő definíció erre. Szeretnénk, hogyha a választás lehetősége is tágabbá válna a, például a, az adóbehajtás kérdése, kettős adóztatás, ezt is mindenképpen meg kell nézni a, az örökösödés esetén, ami pedig a különleges öröklési rendszereket illeti, és a, a különböző örökösödési szokásokat. Itt van a másik probléma még a klóbek ügye. Én egyébként, amikor fiatal voltam, akkor közedző voltam, és akkor biztos, hogy ezt támogattam volna. Egyébként az ilyen jellegű közjegyzői munkát, mert ez sokkal jövedelmezőbb, mint most az EK-ban közjegyzőnek lenni. Biztos vagyok benne, hogy minden nemzeti parlamenti képviselő jól meg fogja vizsgálni ezt a kérdést, eh, azelőtt, mielőtt végső konklúziók születnének. Ami, az, eh, ami engem mellett én az EK opt innyét támogatnám az opt-out helyett, de annyira komplex ez az, ez az ügy, ez a kérdés. Itt a lépésről lépésre haladás sokkal nagyobb sikert ígér. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Lord Barnes. Az Egyesült Királyság és a brit kollégák eh, szerintem meg tudják vitatni ezt a javaslatot, ezt, ennek nagyon örülünk és reméljük, hogy egyszer megérjük azt is, hogy valamibe az Egyesült Királyság is hajlandó részt venni, és nem él az opt-out jogával. De tudom, hogy az Egyesült Királyságban nincs köteles rész. Azonban azt is tudom, hogy ez nem teljesen így van, ha az utcán valakit megszólítunk és megkérdezzük, hogy a, az első mondat második fele mire vonatkozik, akkor el fog veszni ebben, mert akkor már az adókról beszélnénk, hogy az emberek rögtön félreértik az alkalmazandó jog mindig arra gondolnak, hogy ez az alkalmazandó adójog, ami nem mindig úgy van. Kérem, hogy ezt mindig pontosan hangsúlyozzák ki, mert egyébként félreérthetik önöket. A mi kezdeményezésünk a bizottságnál szertágazó konzultációkat von magával. Nem csak az adózást kell harmonizálni, hanem azokat az elveket és felől kell vizsgálni, amelyek esetleg a, a arra vonatkoznak, hogy elkerüljük a kettős adóztatást. Nagyon kevés ilyen megállapodás van, egyezmény a tagállamok között, és ez nagyon szomorú következményekkel járhat a polgárokra az adó vonatkozásában. De hadd mondjam el még egyszer, hogy a jogi szakértők és a bíróságok arra törekednek mindenképpen, hogy ezt az eljárást egyszerűsítsük, és más képviselők is láthatják majd, hogy a többség a nemzeti hovatartozás elsőbségét tartja szem előtt és nagyon sok esetben eh, látjuk majd, hogy ez a nehézség elhárul, mert a bíróságok saját jogukat alkalmazhatják és eh, hatalmas előrelépést érhetünk el. A tagállamok képviselői láthatják majd, hogy az állampolgárság elve évszázadokon keresztül alkalmazásban volt legalábbis az én hazámban. A polgárok nagyobb szabadságot kapnak, és könnyebbé válik a helyzetük örökösödés esetén, és ez Európának a többlet értéke. Minden jogi szakértőnek, résztvevőnek, vitapartnernek köszönetet szeretnék mondani, és azoknak is, akik nagy érdeklődéssel hallgattak minket. Ezzel véget ért a délelőtti ülés, és háromkor folytatjuk munkánkat.